Kedves kollégák, megkezdjük a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságon belül az eszmecserét. Ma és holnap lesz ülésünk. Felhívom figyelmet a Continuous-ra, az ott szereplő nyelvekre is. Az ülést egyébként pedig interneten közvetítik. Van-e megjegyzés a rendel kapcsolatban? Ha nincs, akkor ezzel is fogadtuk megkezdjük a harmadik napi rendi pont tárgyalását. Az Európai Bizottság tagját Tyson asszony szeretném üdvözölni, és Gréten urat, aki az Európai Számvőszéket képviseli, itt a 2013-as mentességről van szó. A kérdés a befogadás, a romák befogadása a saját hazájukban erre szolgálnak bizonyos források, igyekeztünk megkeresni, hogy mire használják fel ezeket a pénzeket. Az Európai Bizottság itt nemleges választ adott, de a roma vonulat végig húzódik több tagországon is, származási országként szóba jönnek ezek, de természetesen célországban is megjelennek a roma lakosság képviselői. Ezért észszerűnek tűnik, hogy szelektíve kérdéseket válasszunk ki ezen témához. Biztos azt, hogy meg is adom rögtön a szót, hogy egy aktuális, aktuális áttekintést adjon. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és öröm. számomra, hogy újra eljöhetek a Kokobuba, Költségvetési Előző Szakbizottságba rendkívül fontos politikai témát tárgyalunk, mert amikor ezt a szerepet megkaptam elmúlt novemberben, akkor egy olyan csapathoz szegődtem, akinek a célja, hogy egy szociális tripla A minősítést kapjon Európa. Ehhez szükség van megfelelő kiegyensúlyozott növekedésre, tisztességes munkahelyekre és megfelelő védelemre mindenki számára az egész életük során. Senkit sem szabad figyelmen kívül hagyni, és mindenkinek az életminőségét javítani szeretnénk. Mindenki számára egyenlő esélyeket kívánunk kínálni, és fontos, hogy mindenki részesüljön a gazdasági növekedés előnyeiből. Ez az európai szociális modell. Ez a modell, a mi szociális modellünk elismeri, hogy vannak emberek, akik külön támogatást kell, hogy kapjanak a potenciáljuk erősítéséhez vonatkozik ez számos területen a polgári életben való részvételre, a munkahelyekre, stb. Konkrétan Európa Róma lakosságáról beszélünk. Pillanatnyilag minden három roma emberből egy munkanélküli Európában. Ötből egynek nincsen TB-je, egészségbiztosítása, és 90%-uk a szegénységi küszöb alatt él. És számos roma gyermek nem jár iskolába, még alsó tagozatba se. Szlovákiában, Cseh köztársaságban a roma gyerekek több mint 20%-a 15 éves korig külön szegregált osztályokba jár, és itt nem az igények miatt, vagy objektív kritériumok miatt szegregálják ezeket a fiatalokat, hanem egyszerűen etnikai hovatartozások miatt. Hogy jobban lássuk a probléma lényegét, négy országot, Romániát, Bulgáriát, Magyarországot és Szlovákiát szeretnénk külön vizsgálni. Itt a legnagyobb a roma lakosság aránya ez 7 és 11 százalék között van ezekben az országokban, de ami talán még fontosabb az, hogy a jövőben a potenciális munkaerőpiacból kiindulva azt látjuk, hogy nem sokára a munkaerő 15-20%-a roma lesz. Hogyha ezeket nem fogadjuk be a társadalomba vagy a munkaerőpiacra, akkor ez súlyos, növekvő hatással lesz ezen országok gazdaságára és szociális életére. Látjuk a rasszizmust, a xenofóbiát, a cigány ellenességet, a szélsőjobbosokat, a gyűlöletbeszédet, és az ezen alapuló bűncselekményeket, sőt ez erősödik számos tagállamban. Mindenek előtt a Róma közösséggel szemben nyilvánul ez meg, miközben a romák gazdasági körülményei romlanak. Ez a státusz, ez a helyzet, hogyan tudunk politikailag válaszolni erre? Nem fogadhatjuk el Európában a diszkriminációt és a gazdasági következményeket se, ezért a roma integráció elsőrangú kérdés. A tagállamokkal egyeztetve az Európai Bizottság szakpolitikát és pénzügyi támogatást biztosít ezen szakpolitikához, hogy kialakítsuk az európai keretet a nemzeti roma integrációs stratégiákhoz. Vannak országspecifikus ajánlásaink, ezekkel fordulunk a tagállamokhoz, hogy valamennyi szakpolitikai terület befogadó legyen a romákkal szemben. Két hónappal ezelőtt született meg ez a keret. Itt szeretnénk biztosítani, hogy a romák hozzáférjenek a magas szintű befogadó jellegű oktatáshoz. Hogyha megnézzük az elmúlt évek ajánlásait, ez végül is elvezetett oda, hogy az európai finanszírozást megerősíthetjük ezen területen biztosítani. A bizottság ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy azon az országok, azon országok, amelyek ajánlásokat kaptak a romákkal kapcsolatban, kövessék ezeket az ajánlásokat, amikor felhasználják az európai forrásokat. Itt figyelemmel kísérjük ezt a lényegi beruházási területet, hiszen fontos, hogy a romák valóban élvezik ennek előnyeit, és vizsgálni kell az eredményeket is. Itt ennek érdekében szigorúbb feltételeket támasztunk, amelyek nem tartják be a kritériumokat. Egy további cselekvési tervet kell készíteni 2016-ra. A tagállamoknak megfelelő eszközöket is biztosítunk annak érdekében, hogy az EU finanszírozás hatékonyságát erősítsük a befogadás területén itt szeretnénk segíteni megtalálni a legfontosabb kihívásokat méghozzá területi megközelítés alapján. Ez elvezetett oda, hogy a tagállamok reagáltak a helyzetre. Átlagban a tagállamok mintegy az ISF totális költségvetésének 25%-át használják fel szociális befogadási intézkedésekre. Ez azt jelenti, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy létre kell hozni egy beruházási prioritási keretet a marginalizált közösségek számára, mint a romák például, és ez lehetővé teszi, hogy az eredményeket alaposabban vizsgáljuk ezen a területen. A partnerségi megállapodás alapján a tagállamok úgy döntöttek, hogy mintegy 20 milliárd eurót az regionális fejlesztési alapból inkluzív növekedésre fordítanak, és eight milliárd a szociális befogadásra mennek, és a szegénység elleni fellépésre, egyéb prioritásokat, beruházási prioritásokat is fel lehet használni a roma befogadásra, a szociális, az egészségügyi területen, vagy az oktatási területen, és támogatást lehet biztosítani a szociális és gazda, fizikai regeneráció céljára. Az egy a regionális alapból az egyik fontos téma a szociális fejlesztés a vidéki területeken a romák számára, és szeretnénk hozzájárulni a vidéki térségen a szociális befogáshoz, hiszen egyébként a romák jelentős része vidéken lakik. Valamennyi öt tagállam, Bulgária, Cseh köztársaság, Magyarország, Románia és Szlovákia a saját partnerségi megállapodásában kijelölte, hogy az egyes alapokból hogyan kívánja a román integrációt finanszírozni. Konkrétan ez azt jelenti, hogy 1,5 milliárd eurót látunk majd ezen a területen a beruházásokra. A bizottság a közös menedzsment keretében gondoskodni kíván arról, hogy hatékonyan lépnek fel a tagállamok a marginalizált közösségek érdekében aktívan támogatjuk a megfelelő programok implementációját, méghozzá éves jelentések keretében, stratégiai jelentések keretében, felülvizsgálatokra is sor kerül a Monitoring Bizottság, megfigyelő bizottság keretei között, így, hiszen meg kell vizsgálni, hogy tényleg azok kapják -e ezeket a forrásokat, amelyek a leg, akik a leginkább rászorulnak. Az új keretet eh, arra használjuk fel, hogy pontosabb, és rendszeresebb jelentéseket kapjunk a források felhasználásáról, és alaposan megvizsgáljuk, hogy kik a tényleges kedvezményezettje ennek. 2016-tal indulnak ezek a jelentések, a, a parlament, a tanács, az EGSB és a régiók bizottsága számára. Igen, tisztelt elnök asszony, képviselők, a munkánk távolról sem fejeződött még be, az Európai Bizottság szorosan együttműködik a partnerekkel, a számlevőszékkel is, hogy megnézzük, ezen beruházások milyen hatással jártak, és itt megvizsgáljuk azt is, hogy mire van még szükség. A legutóbbi felülvizsgálat, amit a bizottság végzett az integrációs stratégia keretében, amit június 17-én tettünk közé, aláhúzza, hogy fontos lépésekre már sor került most célzottan integrációra használunk fel további forrásokat, de mindenképpen látni kell, hogy a diszkrimináció erősödik, és a civil társadalom, a helyi hatóságok közötti együttműködést erősíteni kell. Ez az egyik fontos célunk. Erre válaszolva mindenképpen biztosítani kell, hogy a romák szükségleteit egy mainstream politikai céllá fejlesztők az egészségügyben, az oktatásban és egyéb területeken, és ifjúsági garancia is jobban figyelembe kell venni őket. Feltétlenül szükség van arra, hogy ezt ne nemzeti keretek között folytassuk. Többet kell tennünk a értékelésük alapján annak érdekében, hogy a helyi hatóságokat bevonjuk, hogy erősítsük az ő kapacitásukat azon a területen, hogy a helyi politikájukban jobban figyelemmel tudjanak lenni a roma lakosokra. Az adminisztratív kapacitás hiányát mindenképpen meg kell szüntetni, és el kell kerülni a szétaprózott eszközfelhasználást számos területen. Ehhez transzparens módon be kell vonni a civil társadalmat, európai társfinanszírozást kell biztosítani, mint például a roma esetében. Ezzel kívánunk segíteni a roma kapcsolattartó pontok kialakításában, így jobban hozzáférhetnek az európai finanszírozáshoz, az európai alapokhoz, és mindenképpen a helyi cselekvési tervek kialakításához is támogatást kívánunk nyújtani. Igen, tisztelt elnök asszony, képviselők, hölgyeim és uraim, mint az elején elmondtam, a biztos kollégáim is a szociális Európát kvánják erősíteni, ebben elkötelezettek. Olyan Európára van szükség, amely segíti minden ember számára, hogy a saját potenciálját kimerítse, és ki diszkriminációmentesen éljen. A bizalom hiánya a romák és a a lakosság többi része között még nem tűnt el a társadalom, még, továbbra is fennáll a társadalmainkban, mint elmondtam a bevezetőmben. Az Európai Unió az emberekről szól, az embereknek látniuk kell, hogy az ő érdekükben dolgozik az EU, munkahelyeket teremt, a tisztességes eljárást biztosít mindenki számára, és megfelelő lehetőséget mindenki számára. Ennek érdekében valamennyi szinten egyesítjük erőnket, hiszen Európa valamennyi polgárról szól, egy befogadóbb Európára van szükségünk, és így kívánunk segíteni minden európai polgárnak, hogy kiaknázza a lehetőségeit. Remélem, hogy az intézkedéseinkhez megkapjuk az önök támogatását. De amit eddig elmondtam, azt kérem vegyék tudomásul, egyébként pedig várom kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony szeretném a Szociális Szakbizottság tagjait is üdvözölni. Nagyon örülnénk, hogyha ön roma ügyekért felelős biztos lenne, mert látjuk, hogy nagyon aktív, tevékeny, próbál nyomást kifejteni, eh, remélhetőleg eredményesen. A kérdés csak az, láttuk a mentesítési eljárásban, hogy a bizottság igazából nem tudja pontosan megmondani, hogy mennyi pénzforrást kaptak a romák, ugyanis nem lesz statisztikai rögzíteni, hogy ki a roma és ki nem hogyha mindenki ezt a stratégiát végrehajtja, akkor honnan lehet megállapítani, hogy tényleg a romákhoz jut el a pénz, akkor, hogyha nincs sehol rögzítve, hogy, hogy ki roma. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Beszéltünk már többször erről. A probléma az, hogy amikor a romákat megkérdezik, hogy roma közösséghez tartoznak-e vagy sem, akkor nem nagyon akarják ezt valamilyen, bármilyen forma nyomtatványon feltüntetni, mert akkor esetleg diszkrimináció éri őket, vagy megbélyegzik őket, ettől tartanak, és hogy ez sérti a személyiségi jogaikat. Ezért ezt nem adják meg. Ezt tudjuk, hogy a roma közösség rendkívül nagy támogatásra szorul. Ezért, hogyha összehasonlítjuk a korábbi programot a jelenlegi programokkal, a korábbiban Disadvantage People szerepelt, azaz hátrányosabb helyzetű emberek kaptak támogatást. A mostani programban pedig célcsoportként a Disadvantage Community szerepel általános helyzetű közösségek. Ez, ez jobban fókuszált, mint az előző időszakbeli program, de hát megmondani pontosan, hogy mennyit kapnak a romák és mennyit a többi népcsoport, azt nem lehet megmondani pontosan, mert hát nem tudjuk egyenként megkérdezni, és mondtam, nem válaszolnak arra, hogy ki a roma és ki nem. Vannak új indikátorok, és elsősorban az új, mostani megfogalmazásban a, a célcsoport, hogy community, a közösség szerepel, ez talán segíteni fog minket abban, hogy kicsit tisztább képünk legyen az eredményekről. Köszönöm szépen, Jábor képviselő. És köszönöm szépen biztos asszonynak, hogy ellátogatott ma hozzánk. Egy nagyon fontos E, téma van ma itt az asztalon. Azt gondolom, hogy a roma közösségek Európai Uniós támogatása egy kulcskérdés Európa jövőbeli sikeressége szempontjából. Csatlakozva ahhoz, amit elnök asszony említett, hogy nagyon nehéz sokszor e, pontos adatokra szert tenni, hogy e, ki a roma, ki tartozik a roma közösséghez és ki nem. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy életbevágó fontosságú kérdés, hogy tudja a bizottság valahogy ellenőrizni, hogy a roma integrációra fordított pénzek eljutnak-e a célcsoportokhoz, hozzásegtik e őket azoknak a céloknak az eléréséhez, amelyek elérése érdekében ezeket a forrásokat biztosították számukra, hogy maguknál a roma közösségeknél kerülnek elköltésre ezek a pénzek, illetve hogy a roma közösségen belül milyen módon kerülnek felhasználásra. És igazából a kérdésem az, hogy van-e valamilyen terve a bizottságnak arra, hogy hatékonyan monitorozza és ellenőrizze, hogy az erre a célra fordított pénzek valóban eljutnak az érintettekhez, a célcsoporthoz, és hogy az ő felzárkóztatásukat, integrációjukat segítik -e elő, vagy sem a második kérdésem azzal kapcsolatos hogy az európai ombudsman eh, kibocsátott egy nyolc eh, ajánlásból álló csomagot a kohéziós eh, alap költése, költéseinek a, a költéseivel kapcsolatosan és az a kérdésem hogy biztos asszony hogyan látja, hogy az ombudsman által kibocsátott ajánlások azok relevánsak-e a, bizottság e, számára, e, lehetséges-e, hogy ezek az ajánlások a továbbiakban a iránymutatásként e, szolgáljanak a bizottság számára általában az európai szociális alap, illetve specifikusan a roma alapok költései során is. Köszönöm szépen. Frau Kommissarin, bitte. Biztos asszony. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdése kezdeném, az ombudsman ajánlásai. Az ombudsman ami az általános struktúrát illeti az észrevételeinek, gyakorlatilag azt mondja, hogy nem el, ellenőrzik eléggé a tagállamokat a tekintetben, hogy az alapjogokat mindig tiszteletben tartják-e. A bizottság mindenképpen együttműködik az ombudsmannal, a, megpróbáljuk a kohéziós politikát mindenképpen védeni, hogy a megfelelő célokat betartsák, és hogy minden, mindig az európai jogszabályokat betartsák az ilyen kohéziós támogatások elköltésekor, mindenképpen az alapjogi karta rendelkezéseit be kell tartani. A 2014 és 20 közötti időszakban ezeket a lehetőségeket még egyértelműbbé tettük, és valóban nagyon komolyan együttműködünk az ombuds hát nem ma, mert hölgy az illető, tehát az ombudsfrau. Természetesen ez kapcsolódik az elnök asszony kérdéséhez is. Hogyha a romákat nem lehet azonosítani, hát akkor nagyon nehéz eldönteni, hogy mennyi pénz jut el hozzájuk, és hogy milyen eredményes a támogatás. A több éves programok célcsoportja, marginalizált lakossági csoportok, akik nagyobb támogatásra szorulnak, hogy jobban integrálhatassanak a társadalomba és a munkaerőpiacra. Vannak, kialakítottunk indikátorokat, készülnek jelentések, és 2016 van is éves jelentése fognak készülni a rendelkezésre álló támogatásról, és az több éves programidőszakban kétszer is készül egy részletes elemzés, tehát hogyha mondjuk részt vettek emberek egy projektban, akkor pár hónappal később mi a helyzet, mérhető eredménye, hatása volt-e az adott projektnek, és meg kell vizsgálni, hogy történt előrelépés. Ezekkel az új indikátorokkal, amelyeket kifejlesztettünk, és az új beszámolókkal, jelentéssel világosabb képünk lesz. Iván. Iván kolléga. Nos, részletes feljegyzéseket készítettem a biztos asszony beszámolójából. És Tulajdonképpen vannak különböző alapok, amiből támogatjuk az oktatást, a képzést, a infrastruktúrát, egészségügyet, van az ifjúsági garancia, és a lényeg az, hogy eljussanak ezek a források a, rom, a, romá, a romákhoz. De hát igazából nincs pontos képünk arról, hogy, hogy tényleg ez megtörténik-e, hogy eljutnak-e a támogatások a roma közösségekhez. Ez nem feltétlenül van így mindig. Nagyon fontos, hogy legyenek konkrét számok. Vannak olyan közösségek, ahol a roma romák együtt élnek nem romákkal, és mindegyik közösség súlyos problémákkal küzd, és szegények ezért kézzel fogható, valóbi hatásos a szociális inklúziót és a foglalkoztatás politikát segítő intézkedésekre van szükség, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy egész közösségek profitáljanak ezekből a támogatásokból, hogy, hogy ne maradjanak ennyire sebezhetők ezek a népcsoportok, különösen a romák, hiszen a romák nyilvánvaló európai polgárok és nem csak négy tagállamot érint ez a, ez a probléma, hanem tulajdonképpen az egész Európai Uniót. A nemzeti iránymutatások is készültek, a tagállamok különböző anyagokban jelzik, hogy megoldásokat próbálnak találni, de szükség van egy globális és mindenket európai szintű megközelítésre. Ha valóban aggódunk, és valóban komolyan azt akarjuk, hogy ezek a kiszolgáltatott emberek kapjanak támogatást, nem lenne jogos, hogy legyen egy olyan pénzügyi instrumentum, amit teljes mértékben a célra fordítanunk, és ahol lenne monitorozás, ellenőrzés és kézzel fogható eredményeket tudnánk meghatározni rövid távon, hosszú távon, valami kiszámíthatót. Hiszen nem elég a filozófiai megközelést követni, hogy majd mi lehet a helyzet, hogyha nem tudjuk közben ellenőrizni a tényeket. Mennyit költöttünk el, mennyivel többet tudunk erre fordítani, hogyan tudjuk elérni azt, hogy nem maradjon ennyire kiszolgáltatott helyzetben a lakosságnak ez a csoportja. Gondolkozott a bizottság arról tehát egy ilyen célzott pénzügyi eszköznek a létrehozásáról, amelyet a roma integráció céljaira lehetne csak felhasználni, vagy csak ilyen általános jellegű vita folyik, de különösebb konkrét monitorozás nélkül. Biztos asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, a bizottság jelenleg egy értékelést végez, elemzi az eredményeket, az operatív programok eredményét, hogy lássuk, mik a célok, készít történik egyfajta mapping, meghatározzuk a beruházási prioritásokat, azt, hogy kik a célcsoportok, milyen célcsoportokat választottunk, és ősszel készül egy áttekintés. Megpróbálunk napi kapcsolatban együtt működni a tagállamokkal, tehát dolgozunk. Hogyan lehet biztosítani az, hogy tényleg a célcsoportokhoz jussanak el a támogatások? Nos, itt, amit konkrétan a romákért meg tudunk tenni, jó, tudjuk, hogy stratégiára van szükség, és a nemzeti szinten túlmenően kell sok erőfeszítést tenni, de ugyanakkor helyben is sok erőfeszítést kell tenni, a helyi közösségeket is be kell vonni a munkába, és romákkal együtt kell például, ha a capacity buildingről van szó, akkor ott helyben, a helyében élő romákkal együtt kell megtalálni a, az utat ahhoz, hogy jobban tudjuk integrálni a romákat minden, minden szinten. Nincsenek konkrét specializált alapok, de a rendelkezésre álló alapokból mindenütt megpróbálunk eszközöket a rendelkezésre bocsátani a roma integrációhoz, és a Country Specific Recommendation az ország specifikus ajánlások kapcsán öt ország számára kidolgozott ajánlásokban foglalkozunk a roma kérdéssel, és tudjuk, hogy az ajánlások mindig pénzekhez kapcsolódnak vannak. Tehát most sokkal inkább koncentráltabban tudunk dolgozni, mint a korábbi időszakban, hogy tényleg bevonjuk az érintett embereket is, és, és tudják, hogy Eh, tudjuk valamennyien, hogy a probléma nő. Néhány országban nő a roma lakosság aránya, nem integrálódtak, és ez a eh, romáknál és a társadalom többi részében is problémákat okoz. Ezért nyilván minden, egyébként minden országban ez mindenkinek az érdeke, hiszen a romák nagyon mobilak, ezért mindegyünk, mindenkinek érdeke, hogy tegyünk valamit. Amit viszont nem tehetünk meg, és visszatérek az első kérdésre, Nehezen tudjuk megmondani, hogy ki roma és ki nem, mert a romák saját maguk hát nem annyira akarják ezt megadni és feltüntetni, ezért hát mindent megteszünk azért, hogy a projektek támogatásával a célcsoportokhoz el. Kollégi Tajra, bitte. Tajra kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Hálásak vagyunk, hogy eljött ma, és válaszol a kérdéseinkre. Néhány kijelentése, hát némileg irritált, hogy úgy mondjam, például az a kijelentés, hogy nem tudjuk világosan ellenőrizni, hogy a források ténylegesen az általunk szükségesnek tartott célcsoportokhoz jutnak el éppen most utalta arra, hogy ez mondjuk ezt pontosítja. Erre rákérdeznék, az ön által említett összegek az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból ezeket úgy általában a tagállamok szociális inklúzióra, befogadásra, szociális projektekre kerülnek felhasználásra, erre kérik, és hát pontosítson, ha nincs igazam, itt az Európai Bizottság számára nehéz, és ö, szinte lehetetlen nyomon követni, hogy ez a roma lakosság javát szolgálja, mert nehéz megállapítani, hogy ki valójában az, aki a roma közösség része. Itt felvetődik a kérdés, hogyan tudunk esetleg célzottabban fellépni ezen a területen. Mi a régiók bizottságán belül beszéltünk az ottani képviselőinkkel, ők azt mondták, hogy a roma integrációs stratégia a helyi szinten jobban mm, szervezhető lenne, lehetőség lenne arra, hogy olyan programvonalakat nyissuk meg, amelyeket a helyi közösségek tudnának jobban felhasználni, és bizony egy dinamikusabb megközelítést kéne alkalmazni, ami azt jelenti, hogy azokon a területeken is jobban figyelnénk, jobban figyelembe vennénk azokat, ahol jelentős a bevándorlás például, ahova átköltöznek, és ezzel aktuális trendeket is jobban le tudnánk fedni. Ezen elgondolkodtak -e már aztán a harmadik pont, ami feltűnt, amikor tárgyaltam ilyen szervezetekkel, olyanok, amelyek a helyszínen dolgoznak, a terepen, Bulgáriában, akik a hátrányos helyzetű gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, és felhívják a figyelmet arra, hogy olyan gyerekek, amelyeket a bolgár családügyi hivatalok kiemeltek a családból erőszak miatt, kábítószer használat miatt, stb. És ezek internátusokba, kollégiumokba kerültek, és ott akár még jó teljesítményt is értek el, és látszott, hogy egy bizonyos életkor fölött, mondjuk 14-15 év fölött, amikor a programjaiknak vége van, akkor visszatérnek a közösségeikbe, és hát a drámai szintű munkanélküliség miatt gyakorlatilag visszazuhannak, visszakerülnek az igen súlyos körülmények közé. Ebből következik aztán az a követelés, hogy a fiatalok támogatására szolgáló programokat ki kéne terjeszteni a szakképzési területre is, hogy jobban integrálódjanak a munkaerőpiacba. És itt felvetődik a kérdés mindjárt, hogy az ilyen programokat össze lehetek kötni azon programokkal, amelyeket egyes tagállamok szerveznek és ahol olyan országokról van szó, ahol szakember hiány van, és adott körülmények között akár egy olyan szakképzést is lehetővé teszünk, ami mondjuk a későbbiekben egy bevándorlás során egy tagállamba lehetővé teszi, hogy olyan területen helyezkedjenek el, ahol nagy a kereslet a szakemberek iránt. Esetleg a kérdés konkrétan, hogy csatlakoztatva az oktatás, az alapfokú a szakképzést nem kell -e biztosítani. Jaj. Köszönöm. Jogosan mondja, hogy többet kell helyben megtenni. Azt, hogyha a társadalomba akarjuk integrálni az embereket, akkor itt nem hatalmas programokra, nagy szavakra van szükség, és sok beszédre, hanem ott helyben kell elérni azt, hogy az emberek úgy érezzék, hogy ők részesei az erőfeszítéseknek, a helyi közösségeket kell nagyon hatékonyan bevonni a munkába. És ez az ok annak, hogy létrehoztunk egy olyan rendszert, hogy legyen kapacitásépítés helyi szinten, pontosan azért, hogy az ott élők saját maguk jobban megismerjék a problémát, és meg lehet győzni jobban az embereket ott helyben, hogy onnantól kell elkezdeni az építkezést. Úgyhogy ebben az irányban megyünk, és természetesen a pénz, a források, azok föntről jönnek, de azért megnézzük azokat, elsőben azokat a tagállamokat, azokban a tagállamokon a legnagyobb problémák próbál, megpróbáljuk elérni, hogy a, az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás politika kialakításról ne feledkezzenek meg ezekről a hátrányos csoportokról, és amikor elkészül például a roma stratégia, akkor a legalsó szintig menjenek le, és a stratégiában, és próbáljanak meg tényleg eh, nagyon hatékony eh, politikát folytatni ezen célcsoportok felemelése érdekében, amit aztán mi persze támogatunk. Ami pedig az oktatással kapcsolatos kérdést illeti, a roma fiatalok minden esélyt meg kell, hogy kapjanak, ugyanolyan esélyt kell, hogy kapjanak, mint a többiek. Persze tudjuk, hogy nagyok ott problémák. Ön két országot említett, ahol sokan annak ellenére, hogy nem kellene ott ülniük elkülönített, szegregált, speciális iskolákban tanulnak, holott a saját bennük lehetőséget kellene a legjobban tudni kihozni belőlük, hogyha akár jogsértések kerül sor, akkor mi nagyon odafigyelünk. Minőségi romák számára és a minőségi oktatás rendkívül fontos, de minden csoport számára, hiszen a társadalomban ez általános probléma is, hogy alul értékeljük a technikai, a szakoktatást, ezen az imázson javítani kell, és mindenképpen ezen a területen is erőfeszítésekre van szükség, hiszen a jövőben a munkaerőpiacon ilyen ilyen szakmai, szakmákra, készségek fejlesztésére mindenképpen szükség lesz, és a romáknak és más csoportoknak nagy több esélyt kell kapni, hogy egy jó szakképzésben tanulhassanak. Köszönöm szépen. Ayala Zender kolléganő. Sí, eh, admitir que no sé muy bien cuál es el objetivo. Köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani, hogy ennek a mai vitának nem látom teljes mértékben az értelmét. Tehát, hogy hogy kerül a kokobuba ez a téma? Nekünk ellenőriznünk kellene valamit az önök finanszírozásával kapcsolatban? Van itt valami programfinanszírozási probléma? Mi történik a roma politikával? Tehát nem nagyon értem, hogy hogy kerül ide ez a vita. Nagyon érdekes ez a vita, csak nem tudom, hogy miért pont itt és most kell ezt lefolytatni. Nálunk Spanyolországban nagyon sok és nagyon sokféle roma közösség él, tehát a problémát ismerjük. Vannak olyan roma közösségek, melyek letelepedetten élnek, vannak olyanok, akik folyamatosan vándorolnak, vannak közöttük olyanok, akik spanyol állampolgárok, vannak olyanok, akik más Európai Uniós állam állampolgárai, és mint olyanok természetesen szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén. Tehát a roma közösségek élete ismert számunkra, és nagyon fontos számunkra. A kérdésem arra vonatkozna, hogy mennyiben veszik figyelembe a roma közösségek specifikus tulajdonságait, életét, például azt a tényt, hogy nagyon sokan közülük nem telepednek le egy helyen, hanem folyamatosan mozgásban vannak. Például az ilyen közösségekben élő gyermekeket hogyan lehet beiskolázni, hogyan lehet integrálni az oktatási rendszerbe. Tehát itt most különösen a 25 éven alattiakra szeretném kihegyezni a kérdésemet. Hogyan lehet azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik ilyen közösségekben élnek, integrálni a társadalomba, hogy úgy élhessenek, hogy semmilyen módon nem bélyegzik meg őket, hogy ne legyenek másmilyenek, hogy ne legyenek különbözőek? Spanyolországban számos civil szervezet és romákat tömörítő szervezet próbálja segíteni a romák életét és beilleszkedését, ám sokszor ezek nem feltétlenül sikeresek. Az imént a biztos asszony azt mondta, hogy nem sokára részletesebben is beszámol majd arról, hogy milyen eszközöket lehet alkalmazni. Hát nem tudom, hogy az eszköz kifejezés mennyire jó, és hogy egy kalap alá kell -e helyezni az egész roma közösséget Európában. Valószínűleg Romániában számos olyan roma ember él, akinek van szüksége segítségre, viszont Spanyolországban egész biztosan mondhatom, hogy rengeteg olyan roma van, akinek semmilyen segítségre nincsen szüksége. Természetesen azt mindannyian tudjuk, hogy bizonyos problémák, például a munkanélküliség, vagy a drogfogyasztás, az alkoholfogyasztás magasabb százalékban jellemzik a roma közösségeket, mint a többi közösséget, de ez nem jelenti azt, hogy per definíció nem minden egyes roma olyan ember lenne, akinek valamilyen segítségre van szüksége. Természetesen vannak köztük olyanok, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek, dolgoznak és élnek. A kérdésem az, hogy hogyan működnek együtt azokkal a romákat tömörítő vagy romákat segítő szervezetekkel, például az Unió Románi nálunk, amelyek valóban tudják, hogy kik azok a roma közösségen belül, akiknek segítségre van szükségük, mondjuk munkahelyet találni, vagy valamilyen oktatási programba bekapcsolódni. Nem hiszem, hogy meg kellene így bélyegeznünk a roma közösség tagjait, mintha mindannyian olyanok lennének, akik ugyanazokkal a specifikus problémákkal rendelkeznek, és mintha egy általános integrációs politikát kellene kidolgoznunk a romák irányába, mert mindegyikük kiszorult a társadalomból, és senki sem állja meg közülük a helyét. Tehát nem hinném, hogy egy ilyen teljesen általános integrációs vagy segítségnyújtási politikáról lenne szó. Sokkal célzottabban kell a roma közösséget segíteni, és mindenek előtt a roma közösséget kell megkérdezni, hogy kik azok közülük, akik valóban segítségre szorulnak. Pusztán azért, mert valaki roma, ez nem jelenti az, hogy segítségre szorulna. Hogy képtelen lenne arra, hogy saját magának munkahelyet találjon, vagy lakást találjon. És akkor most még egyszer visszatérnék arra, hogy a költségvetés ellenőrzési szakbizottságban vagyunk, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan kezeljük azokat, akiknek valamilyen segítséget nyújtunk. Nem szabad senkit megbélyegezni, nem szabad senkit megkülönböztetni. Hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor integrációs jellegű Európai Uniós politika elég sok volt, és ezek megfelelőképpen működtek, úgyhogy szeretném még egyszer megkérdezni, hogy miért került ez a téma ide a kokobu elé. Én nekem egyáltalán nem tetszik ez a megközelítés, amit ma itt látok. Először is nem szabad megkülönböztetnünk, nem szabad megbélyegeznünk a romákat, szerintem ez őket is bántja. Másrészt pedig szeretném tudni, hogy miért került ide a kokobuba ez a vita, több finanszírozásra van szükség, vagy valami probléma van, vagy egyáltalán miért. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a romák ugyanolyan különbözőek, mint, mint a, ahogy minden más ember is különböző, különbözőek az igényeik, úgyhogy nem hinném, hogy mindenkinek egyformán lehetne segíteni. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a napirendi pontot azért hoztuk be ide, mert itt ebben a csoportban más nagyobb problémák vannak, mint máshol, és ez egy, hát persze van, akik ezt nem osztják, hogyha a nemzeti szegénységi küszöb alatt él 90%-uk, hát, és szociálisan hátrányos háztartásokban él 50%-uk, az nem lehet mindegy nekünk. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Igen, ez mindenképpen van probléma, hogyha megnézzük a számokat, eh, ahogyan ezt ön is, eh, ezeket ön, ön is idézte elnök asszony, de Ayala Sanders asszonynak igaza van, hogy attól valaki roma, még nem okvetlenül eh, problémás eset. De azt tudjuk, hogy nagyon hátrányos helyzet helyzetűek a romák, sokszor sokkal kevesebb eséllyel rendelkeznek, ezért a társadalom integrációjuk szempontjából őket igenis lehet egységesen egy csoportként kezelni, anélkül, hogy diszkriminálnánk, és azért anélkül, hogy címkéket ragasztanánk a romákra. Itt szerintem megtaláltuk az arany középutat, hogy egyrészt azt mondjuk, azokban az országokban, ahol egyértelmű, hogy nem jól integrálódtak és nagy létszámú roma közösségek élnek, ott konkrét ajánlásokat dolgozunk dolgozunk ki, és Európa különösen nagy figyelmet szentel ezeknek az országoknak. Más országok, ahol, amelyek úgy érzik, hogy bizonyos közösségek, ezek lehetnek a roma közösségek, vagy lehetnek más közösségek is, tehát amelyek, akik úgy érzik, hogy külön segítségre szorulnak bizonyos közösségek, akkor az Európai Szociális Alapból kaphatnak ezek az országok is támogatást, és természetesen a roma közösségek is részt vehetnek ilyen programokban. Szerintem jó egyensúlyt találtunk, amikor azt mondjuk, hogy az új többéves programokban a multi frameworkben ugye azt mondjuk, hogy már nem marginalizált emberekről beszélünk, vagy marginalizált csoportokról, hanem azt mondjuk, hogy olyan közösségek, amelyeknek külön támogatásra lehet szüksége. És itt nem is nevezzük meg konkrétan a romákat, semmiképpen nem ragasztunk senkire bélyeget, de azért érdemes egy csoportként kezelni őket, hogy ne zárjuk ki azt, hogy javítsuk az integrációjukat. És nem, de nem a romákat célozunk meg, hanem azt mondjuk, hogy olyan közösségek, amelyeknek konkrét, speciális problémái, nehézségei vannak, juthatnak támogatáshoz ezekből az alapokból, e, tehát forrásokat bocsátunk a rendelkezésükre, hogy integrálódjanak a társadalomban, jó oktat, képzésben, oktatásban részesüljenek, találjanak munkát, de nem stigmatizálunk. E, vannak konkrét csoportok, amelyek konkrét és több figyelmet kell, hogy kapjanak, és ezt mi nagyon egy kiegyensúlyozva fogalmaztuk meg. Ez egy érzékeny egyensúlyt sikerült megtalálnunk, és hogyha az auditálásra vagy a jelentésekkel készült gondolunk, hát ott is nagyon odafigyelünk arra, hogy a, ugye a lehető legjobban dolgozzunk, és hát pozitívan változzon majd ez a helyzet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, ön azt mondta nekünk, hogy az új programvonal, hogy plusz 8 milliárdot kapnának a regionális alapból, másfél milliárdot a mezőgazdasági területről. Most az érdekelne engem, hogy a teljes támogatás az integrációhoz mekkora, amikor marginalizált csoportokról, közösségekről beszélünk A és B, és a romák részesedése mennyi ebből a támogatásból, a második terület pedig a következő, hogyan képzeljük ezt el, ezt a támogatást, van egy régi programkeret, tehát az értékelés nagyon nehéz volt egyébként azt mondta, mondana egy-két kiemelt projektet, világító torony projektet konkrétan, hogy el tudjuk képzelni, mi történik itt Második pontban ön azt mondta, az ország specifikus ajánlások keretében valamennyi mainstream területet megvizsgálnak a jobb integráció szempontjából. Mondana erre is példát. Mit jelent ez? Mit csinálnak például az oktatásban mainstream területként, amikor a marginalizált közösségek kerülnek szóba? A harmadik terület azt mondta, hogy a monitoringot javítani kell, mert nyilvánvaló, hogy legutóbb az értékelés nem jól működött egy haladási jelentés az integráció területén ilyen lesz ez, ahol konkrétan meg lehet nézni, hogy a helyzet hogyan változott mindenek előtt az öt említett országban, de persze az összes országban javult-e a helyzet, ezt meg kéne nézni. Biztos asszony. Ja, thank you well. Köszönöm. Ami az alapok részesen részesedését illeti, a társadalmi inkluzióra folyosított támogatásokat vizsgáljuk, de hát jelenleg most a programozási időszak elején tartunk csak, nincsenek még számaink, amivel teljes áttekintést kapnánk, hogy ez a konkrét célcsoport ennyi pénzt kap. Különböző jelentések készülnek majd, és konzultálunk a Managing Authority-kkel, az irányító hatóságokkal, a tagállamokbeli hatóságokkal a, um, hogy a country specific recommendations, ugye az ország specifikus ajánlásokat kapó országokkal tárgyalunk arról, hogy valóban nagy figyelmet szenteljenek az ilyen közösségeknek, és az operatív programok kapcsán hát mindenképpen lesz reagálás, hogy készüljenek programok, megfelelő költségvetés eleminek a célja az, hogy az ilyen nehézségekkel küzdő és extra támogatást igénylő közösségeknek valóban nyújtsanak támogatást. Magyarországon például, amely az öt ország egyöke, amelyek számára vannak országspecifikus ajánlások, ott van egy Human Resources Development operatív program, tehát ilyen emberi erőforrás fejlesztő program, amely konkrétan a roma közösségekre lettek kialakítva. Van nemzeti stratégia, roma stratégiák egész a rendszere is működik, minden évben készül erről egy jelentés. Az utolsó néhány héttel ezelőtt június 17-én vagy 15-én készült el. Ez egy éves jelentés, és ez is a szokásos, a különböző alapokból folyosított támogatásokat nézi meg, hogy ezeket hogyan hasznosították a célcsoportok. Hát igen, és még ilyen ez a világított torony, vagy a legjobb példák, erre is rákérdezett. Hát ilyenről csak akkor beszélhetünk majd, hogyha valamelyik program tényleg nagy eredményt hoz. Ez most túl korai lenne már most ilyen kiváló példákról beszélni, de most még túl korai lenne, és most nem tudnék őszintén szóval ilyet megnevezni. Genau, das ist Teil des Problems, dass es kein Ugye ez a probléma a része, hogy nincsenek ilyen példaértékű dolgok, de talán érdemes lenne megvizsgálni a továbbiakban ezt, érdemes lenne ezt a kérdést egy haladási jelentés keretében megnézni. Alió kolléga a következő. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, valóban olyan kérdésről van szó, ami rendkívül fontos. És először is megjegyezném, hogy egyáltalán nem használjuk megfelelőképpen a terminus technikusokat. Mint ahogy a spanyol kollégám is mondta, a roma közösség igen különböző kisebb közösségekből áll össze. Másféleképpen élnek, másféleképpen gondolkodnak tudjuk, hogy vannak olyan problémák, amikor roma közösségek mondjuk megérkeznek egy nagyvárosba, letelepszenek ennek a városnak valamelyik külvárosában, nagyon komoly szociális problémákat, és bűnözési problémákat hozva maguk után. Ilyen van. De mondjuk ezt a roma közösséget, amit az imént említettem, nem lehet összehasonlítani egy olyan Perpinyan mellett 14. század óta élő roma közösséggel, amely teljes mértékben beilleszkedett már a helyi életbe, és megfelelőképpen élik a hétköznapjaikat. Tehát sokkal pontosabban kellene megneveznünk, hogy kiről van szó. Mert hogyha nem tudjuk megnevezni, hogy kinek szólnak ezek a támogatások, akkor hát nem tudok másképp fogalmazni, mint hogy a szög mellé fogunk ütni, és nem azokhoz jut majd el a pénz, akiknek mi ezt szeretnénk eljuttatni. Úgyhogy azt kérném mindazoktól, akik a roma politikával foglalkoznak, hogy jöjjenek el Franciaországba, mondjuk jöjjenek el Perpignanba, és nézzenek körül a saját szemükkel, nézzék meg, hogy hogyan élnek ezek a roma közösségek, és utána gondolkozzanak el egy kicsit a problém, problematikán. Nézzék meg, hogy milyen problémák vannak a gyermekhalandósággal, azokkal a 14 és 15 éves lányokkal, akiket Franciaországban feleségül kényszerítenek valakihez. Tehát ezek a kényszerházasságok, a drog probléma, mint említettem, volt a gyermek halandóság, az, hogy a gyermekek nem járnak iskolába, ezek kifejezetten a roma közösségre jellemző problémák. Ezek szociális problémák, oktatási problémák tudjuk, hogy éri diszkrimináció a roma közösséget. Ugyanakkor, ha megnézzük a statisztikákat, akkor azért láthatjuk, hogy ezek nem feltétlenül alaptalanok, és úgy vélem, hogy amit az Európai Unió felállított, mint szociális háló, mint iskolahálózat, azzal kapcsolatban azért elvárhatnánk a roma közösségektől, hogy némi erőfeszítést tegyenek, és megpróbáljanak jobban megfelelni a követelményeknek és nagyon sokan vannak egyébként közülük, akik egyáltalán nem akarják azt, hogy őket romáknak nevezzük. Olyan problémák is előfordulnak, hogy mondjuk egy regionális vagy helyi vezető azt mondja, hogy ők nem is pályáznak semmilyen romákat segítő Európai Uniós lehetőségre, hiszen azok a romák, akik az ő városukban vagy az ő régiójukban élnek, ők már letelepedtek, és hogy ezek a segítségnyújtási lehetőségek nyilván csak azokra vonatkoznak, akik utazó életmódot folytatnak. Tehát nagyon sokan rosszul használják, a kifejezéseket, nem tudják megkülönböztetni a különböző roma közösségeket, és így nyilván nem is jutnak el a pénzek a megfelelő helyekre. Még egyszer szeretném felhívni az egészségügyi problémákra a figyelmet, és az iskoláztatási problémákra a figyelmet. Rengeteg probléma van. És nézzük meg az elmúlt évtizedek változásait is. Mondjuk 40 évvel ezelőtt a roma közösség sokkal jobban élt, és sokkal szervesebb része volt a francia társadalomnak, mint ma ez természetesen részben visszavezethető a gazdasági válságra, hiszen a romák voltak azok, akik leghamarabb elveszítették a munkájukat, olyanok, akiknek évtizedek óta nincsen munkája, olyan családok, amelyeknek szinte nincsen bevételük. És egy konkrét kérdést is szeretnék feltenni. Nem ön volt biztos asszony, hanem az ön elődje, aki azt mondta, azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, hogyan kell segíteni a romáknak. Erre azt válaszolta az akkori biztos, hogy a roma politikának nem az a célja, hogy asszimilálja a roma közösséget, és hogy a bizottság is tudja, hogy ezek közül a roma közösségek közül nagyon sokan utazó életmódot folytatnak, és hogy tulajdonképpen nem is nagyon foglalkoznak velük, mert mi értelme van egészségügyi ellátásban vagy iskoláztatásban részesíteni valakit, aki nem sokára továbbáll, és egyáltalán nem akar letelepedni azon a területen. Hát én úgy gondolom, hogy ez a bizottság részéről elfogadhatatlan, hiszen én magam is helyi képviselő vagyok. Mi lenne, hogyha mi is így viselkednénk a romákkal? Biztos asszony, parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Hát igen, kihallottam ebből azt, hogy égető szükség van valamit tenni, és nem könnyű a helyzet. Nem homogén csoportot, a roma közösségek, hogyan Alia Szender azt is mondta, nagyon különbözőek, és hogyha egy csoportként kezeljük őket, akkor mi már stigmatizálunk, vagy bélyeget ragasztunk rájuk. Hát úgy gondolom, hogy a tagállamokon is eltérőek a problémák. Öt ország számára dolgoztunk ki országspecifikus ajánlásokat, mert ott nyilvánvaló problémák vannak. A többi ország számára nincsenek ilyen ajánlások, de ez nem jelenti azt, hogy ott nincsenek problémák bizonyos nem jól integrálódott közösségekkel, akikkel szintén foglalkozni kell. Ezért mondjuk azt, hogy lentről kell kezdeni, az ott helyben, hogy milyen problémák vannak konkrétan, és hát minden tagállam máshogy jár el, minél profibb módon kell lépni, és aki egy kicsit körülnéz, és látja, hogy hogy élnek ott a romák. Ugye a romák között is vannak olyanok, akik nem akarnak integrálódni, nem lehet mit tenni, de hogy akik akarnak, ugyanúgy akarnak élni, mint a mások, vagy ugyanúgy extra segítségre van szükségük, mint más szegényeknek, sok támogatásra, és van szükség, hogy tovább lépjünk. Hát mindenképpen célzottan kell dolgoznunk. Nem szabad szőnyeg alá söpörni a problémát, igenis mernünk kell elemezni a problémát, helyben meghatározni, hogy mik a konkrét problémák, és utána nagyon célzottan kell dolgozni, minél professzionálisabban. Európában ugye az a helyzet, hogyha a nemzeti hatóságok a helyi közösségekkel együtt kidolgoznak valamilyen stratégiát, akkor fordulhatnak részleges pénzügyi támogatásért az európai programokhoz, amelyeknek túlnyújtan ez a célja. Köszönöm, hogy uh, itt van a mai megbeszélésen azt kell, hogy mondjam, hogy előző képviselőtársam felszólalása az pontos példája annak, hogy miért nem halad előre az Európai Unión belül a roma politika. Nincs olyan diszkrimináció, aminek lenne bármiféle alapja, és azt gondolom, hogy ebben a házban nem kell ilyen mondatokat kimondani, vagy másik házat kell keresni annak, aki ilyen mondatokat mond ki. Biztos azt, hogy három megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy <clears throat> nem az a kérdés, hogy eljutnak-e a pénzek a roma közösségekhez hanem biztosan tudjuk hogy sok olyan európai ország van ahova nem jutnak el a pénzek azokhoz akiknek erre szükségük van. az én hazám magyarország egészen biztosan egy ilyen ország pontosan most van egy nagyon jelentős botrány magyarországon amiben az olaf is vizsgálódik ahol pontosan a romáknak szánt pénzt tüntették el kormányhoz közel álló roma szervezetek éppen ezért az első kérdésem az lenne önhöz nem gondol e a bizottság arra hogy ezekben az országokban vagy a romáknak szánt pénzek szétosztása esetében az ngo knak nagyobb szerepet juttassanak hiszen az ngo k ott vannak helyben pontosan tudják hogy kinek és mire lenne szüksége azaz nincs egy olyan megoldás ahol elsősorban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 a második megjegyzésem az szoros kapcsolatban áll az, amivel egyik képviselőtársam már fölvetette a kérdést, nevezetesen az, hogy a roma közösségek differenciáltak. De nem csak kulturálisan azok, hanem társadalmilag is azok. Teljes mértékben igaza van annak, mindazoknak, akik azt mondják, hogy nem kellene általában romáknak pénzt adni, hanem mindenekelőtt azoknak, akik mély szegénységben élnek, akiket ki kell hozni egy embertelen körülmények közötti életmódból, és ezért azt gondolom, hogy e tekintetben sokkal célzottabban jobban kéne megfogalmazni az európai pénzek szétosztását. Az utolsó megjegyzésem általánosabb jellegű, és arra vonatkozik, hogy mit keres ez a téma itt ebben a bizottságban. Ezen én is el tudok gondolkozni, hiszen nagyon hasonló vitákat folytatunk például a Libe bizottságban, és ezzel csak arra szeretnék utalni, hogy valószínűleg az egy, ez egy jelentős probléma, hogy az Európai Unión belül nagyon fragmentált a roma politika, e, Jurova asszony, önbiztos asszony, sok felelőse van ennek a területnek, és éppen azért, mert sok felelőse van ennek a területnek, nagyon nehéz egy összefüggő, egységes roma politikát képviselni, pedig meggyőződésem szerint egy nagyon fontos feladat lenne. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Eljutnak-e a támogatások oda, ahova szánják őket? Hát ez mindig az általános kérdés, és hát részben ez az, ami miatt aggódunk, és mindent megteszünk, hogy ez így legyen hogy a pénz, a források, amelyeknek az a célja, hogy bizonyos közösségek, csoportok nagyobb támogatást kapjanak, hogy meg is kapják. De hát itt shared management van, közös irányítás, ezért fejlesztettük ki az indikátorokat, és ezért készülnek rendszeresen jelentések, hogy állandóan figyeljük ezeknek a pénzeknek az elköltését. Ami pedig az NGO-kat illeti, hogy jobban bevonjuk-e a civileket. Most úgy gondolom, hogy igen, ez, ez jó lenne, hogy olyan emberek, akik tényleg ismerik az ott adott helyzetet, őket vonjuk be a programokba. Itt a szociális alap támogatásainak a felhasználása során civil szervezetek is nagyon aktív szerepet játszanak, és hát pályázniuk kell, és akkor kapnak támogatást, és gondolom, hogy ezek mindig ilyen eredményes programok. Mi is volt a következő kérdés? Igen, erről már többször is utaltam, hogy vannak olyan akciók, amelyeknek a célja az, hogy a nemzeti kontaktcsoportokat jobban bevonjuk a tervezésbe és a pénzek elköltésébe. Azt hiszem, hogyha a, az ilyen közösségekhez nagyon közel álló szervezetek, egyesületek kapják meg a támogatást, akkor ezt nagyon célzottan és jól fel tudják használni, hiszen ők jobban be tudják azonosítani, hogy mik az igazi problémák, amelyeket európai pénz segítségével lehet talán jobban megoldani. Frau Kollegin Reinke vom Beschäftigungs... Reinke kolléginő a Foglalkoztatási Bizottságból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen, biztos asszony, hogy eljött a mai napon, hogy ezt a rendkívül fontos kérdést megvitassa velünk. Nem a foglalkoztatási szakbizottság, hanem a regionális szakbizottság nevében szeretnék most hozzászólni. A marginalizált közösségek és a kohéziós politika témakörében írunk egy saját kezdeményezésű jelentést, ezért szeretnék egy kérdést föltenni. Ön is beszélt már arról, amiről mi is sokat beszéltünk a regionális szakbizottságban, a definícióról például, úgyhogy először csak kettő dolgot szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy a regionális szakbizottságban mi hangzott el ebben a témában. Amiről mi sokat beszélünk, az nem feltétlenül a marginalizált közösségekről szól, illetve nem feltétlenül arról, hogy ez milyen csoportokat foglal magába. Én úgy gondolom, hogy olyan csoportokat, amelyeket szegregációs strukturális kirekesztettség jellemez, vagy például valamilyen rasszista magatartás áldozatai, például a romák, de természetesen más közösségek is. Gressler azt, hogy már elmondta a bevezetőjében, hogy a roma közösség talán az egyik olyan közösség, amely a leginkább ki van téve ennek a diszkriminációs támogatásnak, ezért is fontos róluk külön beszélnünk. A második nagyon fontos megközelítése az, hogy explicit, de nem feltétlenül kizárólagos meg- megközelítést kell alkalmazni. Tehát segítenünk kell ezeket a csoportokat, úgy, hogy kifejezetten rájuk fókuszáljuk a segítségnyújtást, de nem zárunk ki más lehetőségeket sem. Tehát ezeknek a specifikus csoportoknak célzottan, fókuszáltan próbálunk segítséget nyújtani, ugyanakkor ez segítséget nyújthat más marginalizált közösségeknek is. Ez szerintem rendkívül fontos pont, amikor arról beszélünk, hogy a hátrányos helyzetű vagy kiszolgáltatott közösség alatt mit és kit értünk. Volt számos olyan pont az ön válaszaiban, amiket nagyon fontosnak találok, és amiről szintén beszélünk a regionális szakbizottságban. Még két kérdést szeretnék feltenni. A legutóbbi finanszírozási periódusban a partnerségi megállapodásoknál nem került megemlítésre a kiszolgáltatott közösségek megsegítése. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság ezekkel a partnerségi megállapodásokkal, illetve a tagállamokkal való együttműködéssel hogyan kíván majd eljárni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan téma, amelyet minden egyes tagállam esetében fel kell vetni. A kapacitásépítésre vonatkozik a második megjegyzésem, beszéltünk a Roma Act-ről, amely a romákat segíteni. Amikor én személy szerint romákat tömörítő közösségekkel veszem fel a kapcsolatot, akkor azt látom, hogy mindenhol probléma a cigányellenesség, a diszkrimináció, és igenis komoly kapacitásépítésre lenne szükségük az adminisztratív szerveknek, a vezető szerveknek, ezeknél a romákat segítő szervezeteknél és a bizottság részéről nagyon fontos üzenet lenne, hogyha segítenék ezeket a vezető szerveket. És uh, Tolja kolléga kérdéséhez csatlakozva szeretném én is kiemelni a fiatalokat. Valóban a fiatalokra nagy, nagyon oda kell figyelnünk, és szeretném megkérdezni, hogy a fiatalok munkavállalási kezdeményezése milyen módon érinti a romákat, vannak-e specifikus lehetőségek. Tudom, hogy a finanszírozási ciklus nem működik annyira gördülékenyen, ahogy arra számítottunk, de azért jó lenne, hogyha tudnám, hogy a fiatalok de vonatkozó kezdeményezés valóban segíti -e a roma fiatalokat. És azt szeretném megkérdezni, hogy lenne lehetőség arra, hogy esetleg romákat, romákat tömörítő szervezeteket, romákat segítő szervezeteket hívjunk meg, hogy velük együtt le, lefolytathassuk a vitát. Ugyanis szerintem nagyon sok mindent ők is, ők is szeretnének megkérdezni, és nagyon komoly üzenet lenne már az a tény is, hogy őket ide meghívjuk. Biztos asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy hát még egyszer ugyanazt tudom csak mondani ezekre a kérdésekre. Egyetértek a most választott alkalmazott megközelítéssel a tővéves programok kapcsán, azaz, hogy célzottan célcsoportként választunk ki közösségeket, anélkül, hogy stigmatizálnánk őket, hogy valamilyen címkét ragasztanánk rájuk. Ezzel a megközelítéssel egyetértek. És ami szintén ehhez kapcsolódik, az az, hogy nem szabad megfeledkeznünk eh, ezekről a eh, konkrét csoportokról az általános szakpolitikák területén, tehát az egészségpolitika, oktatáspolitika, képzés, eh, stb. ott is oda kell figyelni ezekre a csoportokra egyetért mindenki azzal, hogy az ESZA pénzek 20%-át szociális inklúzióra kell elkölteni. A tagállamok részt vettek ennek a döntésnek a meghozatalában, és a, hogyha megnézzük ezeket a partnerségeket, akkor látjuk azt, hogy még a 20%-nál is többet, amit a parlamenti, amit a parlament is olyan keményen küzdött a több éves programok kapcsán, még ennél is többet 25%-ot fordítanak szociális inkluzióra. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Stekovski kollega. Köszönöm a szót. Biztos asszony. Amikor teológiát tanultam, akkor nagyon sokat dolgoztam romákkal, úgyhogy elég sok tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy a romákra irányuló Európai Uniós programok mennyire működnek és mennyire nem működnek, mellesleg az a személyes véleményem, hogy inkább nem működnek, mint működnek. Azt látom, hogy az elmúlt években nem sok javulás következett be ebben a tekintetben. Amikor romákkal dolgoztam, akkor hétről hétre, napról napra kimentünk az utcára, és megpróbáltunk beszélni azokkal a romákkal, akik a környezetünkben élnek beszéltünk a gyerekekkel, és megpróbáltuk ezeket a gyerekeket mondjuk elvinni táborba. Ezek a gyerekek kaptak ezzel kapcsolatban támogatást. De voltak olyan gyerekek, akiknek szintén szükségük lett volna támogatásra, de mivel nem voltak roma gyerekek, ezért nem kaptak támogatást. Hát ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Uniós politikák nem megfelelőképpen működnek. úgy tűnik, hogy azok, akik elvileg a romákat segítik, olyan bürokraták, akiket inkább az érdekel, hogy a megfelelő formanyomtatványon, a megfelelő aláírás, a megfelelő helyen szerepele, mint hogy azzal foglalkoznának, hogy kik azok a húsvér emberek vagy gyerekek, akiknek segítséget kell nyújtani. És nézzük meg, hogy például mik azok a területek, amelyeken kifejezetten tehetségesek vagy ügyesek a roma gyerekek, és inkább ezeken a területeken kellene őket segíteni. A gyermekem, aki egyébként a negyedik osztályban jár, olyan iskolába jár, ahol minden osztályban vannak roma gyerekek. Szeretném megkérdezni, hogy hány roma gyerek kezdte el ezt az iskolát, és hogy hány roma gyerek marad meg az oktatásban, és hogy hány roma gyerek fogja el is végezni ezt az iskolát, és hogy utána hány roma gyerek fog tovább tanulni. Sok esetben a válasz az, hogy nulla, és nem azért, mert diszkriminálják őket, nem azért, mert kirugdossák őket ezekből az iskolákból, hanem egyszerűen azért, mert a romák másképpen élnek, hat hónapig itt élnek, aztán hat hónapig elmennek Angliába, aztán hat hónapig egy következő Európai Uniós tagállamba. És így ezek a gyerekek egyszerűen nem tudnak iskolába járni. Nagyon sok roma gyerek úgy kerül be általános iskolába, hogy előtte nem járt óvodába vagy iskola előkészítőbe. Hiába kötelező ez a legtöbb tagállamban, egyszerűen technikailag vagy gyakorlatilag nem megvalósítható. A gyerekek nem jutnak el az iskola előkészítőbe, mert ide-oda utaznak ezért metodológiai szinten nagyon egyszerű kimondani, hogy minden gyereknek iskolába kell járni, vagy óvodába kell járni, vagy iskola előkészítőbe kell járni, ezt egyszerűen nem lehet megvalósítani. Nem lehet oda menni mindenkihez, becsöngetni, felnyalávolni a gyerekeket, és elvinni őket egy intézménybe. Főképp, hogyha ezek a gyerekek jönnek, mennek. A francia kolléga is említette, hogy megfelelő mutatókra kellene hagyatkoznunk, és tényekre kellene hagyatkoznunk, hogy lássuk, hogy mi történik az utcán, hogy hogyan élnek ezek az emberek, és hogy vajon hová kerül az a pénz, amit az Európai Unió biztosít. Számos olyan program van a romákkal kapcsolatban, amely oktatási célú. Mint említettem, sokat dolgoztam gyerekekkel és roma gyerekekkel is, ezért tudom, hogy a gyermekek személyisége, a gyermekek sajátosságai mennyire fontosak. Ezek a gyerekek nagyon ügyesek, nagyon fifikásak, sokszor nagyon tehetségesek, gyors észjárásval, mégsem jutnak el egy megfelelő iskolába, mert nincs erre lehetőségük. Ezért nagyon jó lenne, hogyha erről a témáról is beszélnénk, hogyha beszélnénk arról, hogy ezeket a programokat, vagy ezeket a célkitűzéseket, ezeket a célkitűzéseket hogyan lehet végrehajtani. Tehát mielőtt a pénzt beöntjük a gépezetbe, meg kellene nézni, hogy mennyire jók azok a célok, amelyekre ezeket a pénzeket szálljuk. Sajnálom, hogy Niedermüller kolléga egyébként pont kiment, de szeretném elmondani, hogy természetesen mindannyian tudjuk, hogy sok esetben a civil szervezetek kapják meg ezeket a pénzeket, és ők sem bánnak ezekkel megfelelő módon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, a probléma, amely a mostani megbeszélés tárgya, nem könnyű kérdés. Itt a társadalmi kérdésről van szó, emberi meggyőződésekről, arról, hogy mindenki a az embertársainak jobb lehetőséget akarjon biztosítani. Pont ezért alakítottuk ki az indikátorokat, hogy jobban lássuk, mi történik a, ezekkel az alapokkal, a forrásokkal, konkrétan mire költik el ezeket a támogatásokat. Évente majd egy jelentés fog készülni 2016-tól kezdve. Ezekről az eredményektől hosszú távúan is meg akarjuk vizsgálni, hogy és ezért a programozás időszakon belül évete kétszer fogunk ilyen elemzéseket készíteni és kiértékelni az eredményeket a programok szervezői, a kezdeményezők sok mindent tanulhatnak, hogyha megvan a kapcsolat másokkal, ahol egymás hibáiból is akár lehet tanulni, vagy egymás sikereiből. Ezért úgy gondolom, ez egy nagyon jó kezdeményezés, melyet a spanyol programok irányítói dolgoztak ki, Roma Plus programok, a háló, Roma Plus hálózatok létrehozása, ahol különböző kontaktpontok dolgoznak együtt egyfajta hálózatban. Azt hiszem érdemes tovább is támogatni ezeket a hálózatokat, mert hát nem, úgy, nem az a helyzet sajnos, hogy itt egy varázspálca segítségével egy ilyen problémát, súlyos társadalmi problémát azonnal meg meg tudunk oldani. Nem, ezek a problémák velünk maradnak. Próbálok mindig optimista lenni, de újra és újra ezt tanuljuk meg. És ahhoz, hogy jól tudjuk monitorozni, auditálni a programokat, hogy legyenek hatékony eredmények, ah, ah, ahhoz mindenképpen az kell, hogy legyen a célunk, hogy mérhetőek legyen, mérhető legyen az előrehaladás. Köszönöm szépen, biztos asszony, attól tartok fogunk még találkozni. Az, amit mi szívesen kapnánk, hogy x milliárd, x millió, mi ezt mondjuk, a költségvetési sor ide és ide ment, oda ment, oda ment, tehát e, ez is ezt kapta meg a pénzt. E, ezt a gondolatot nem akarjuk elvetni igazán, őszintén szólva és e, hát szeretnénk a roma környezetben is ide eljutni. Ön azt mondta, hogy a dolgok a kezdeti szakaszban vannak, talán később ezt napirendre tűzzük még talán a következő mentesítési eljárás során, hogy akkor le is tudjuk írni tényleg, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel. Erről van szó, ezért csináljuk mi ezt. Azt akarjuk, hogy eljussunk oda, hogy azt mondjuk, ez és ez történt a pénzzel. Köszönöm szépen a, az eszmecserét. Természetesen lenne egy néhány plusz téma még. Van egy néhány eset, ami persze mindig nehéz, ez a közhasznú vállalatok, Németországban beszámoltak görög vállalatokról, stb. stb. De ezt majd akkor az írásos eljárás keretei között tudjuk megcsinálni. Örülök, hogy eljött, köszönöm szépen, és mi folytatjuk a napi rendünket. A következő napirendi pontunk az az Olaf éve, évi jelentése az igazga, főigazgató jelenlétében, úgy tudom, itt most fogják behívni.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 herzlich willkommen zum Üdvözlöm Önöket a negyedik napi rendi ponton. Az Olaf 15. évi jelentése 2014 év vonatkozásában készült. Az üdvözlöm főigazgató urat, Keszler urat és a csapatát. Jávor Benedek az előadójának a témának, és aki még további munkákat végez. Keszler úr mindjárt szót kap, hogy bemutassa a saját éves jelentését. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. A továbbiakban az Olaf jelentését kívánom 2014-es jelentését bemutatni. Egy néhány hónappal ezelőtt született ez meg. Első alkalommal teszem ezt meg most itt a parlamentben a jelentés kapcsán az idő alatt, amit kaptam, egy eh, néhány fontos pontot szeretnék kiragadni. Természetesen a teljes jelentés sokkal széles körűbb, sokkal tartalmasabb, írásos formában megtalálják, azt hiszem valahol itt a teremben. Minden esetre két hónappal ezelőtt mi ezt elküldtük a parlamentnek. Ez az első alkalom, mint mondtam, hogy találkozzam önökkel, azt hiszem elmúlt év júliusa óta Időközben tudni kell, hogy sok minden történt. Önök is sok témát tárgyaltak már az Olaf kapcsán. Első alkalom számomra viszont az, hogy ezekre reagáljak, hogy ezt elmagyarázzam. Nem kívánom természetesen, hogy az előadásomat félrevigyük más irányba, szorítkozzunk a lényegre, és beszéljünk arról, ami, és arról adott esetben, ha még felvetődnek további kérdések, akkor a találkozó második felében tudok erről beszélni. Most maradjunk a jelentésnél. Egy néhány diát készítettem erre. A három fő fejezetre osztható a diák sora. Az első az, amit itt látunk, általános megjegyzéseknek neveztük ezt az anyagot. Ezek valóban megjegyzések, utalások, hogy úgy mondjam, amit levezettünk a korrupció trendjeire és a csalás trendjeire Európában úgy általában, és hát itt a második pontban majd a teljesítményről beszélünk, a harmadik pontban pedig az Olaf tevékenységének hatása az érintettekre, a tagállamok tevékenységére. Tehát ha az általános trendekről beszélünk, amit megfigyelhettünk a tevékenységünk során 2014-ben, a következőkre szeretném felhívni a figyelmet. Két fő trendről tudnánk beszélni. Az első az az, hogy a polgárokban jobban tudatosul a korrupció, mint téma, és nagyobb elvárásokat is fogalmaznak meg a hatóságokkal szemben, és a hatóságok is eh, reagálni kívánnak valamennyi szinten, tagállami szinten és eh, az alatt is. Önök nyilván ezt tudják, mint választott képviselők, a saját tapasztalataik alapján ezt látták. Amit ezzel mondani akarok, hogy ezt mi a vizsgálati tevékenységünkben is érezzük egyre inkább, ez évről évre fokozódik, ami a második pontra mutat, ami tehát abban jelentkezik, hogy több bejelentés érkezik az Olafhoz is. Arról van szó, egyre több magánszemély keres meg bennünket, hogy vádakat fogalmazzon meg csalással, korrupcióval kapcsolatban egész Európában. És amit a statisztika aztán nem tükröz, egyre több ember vagy csoport találkozik velünk tagállami szintről, akik azt mondják nekünk, hogy ti nyomozzatok, mert nem bízunk azokban odahaza, nem bízunk a nemzeti bűnüldöző hatóságokban, mert nem fogják rendesen elvégezni ezt a munkát. Ez tehát az első téma volt, a korrupció, a csalás, amit megemlítettem, az EU pénzekről van természetesen szó. Növekvő problémaként érzékeli ezt a közvélemény számos tagállamban, ezt látni kell, és ez azért komolyabb elvárásokra enged következtetni az olasz részéről is. A második pont, amit itt felvetnék, a transnacionális, a több országot átfogó dimenzió, még a legegyszerűbb <clears throat> csalás is, mondjuk a túlszámlázás, mint egyszerű megoldás, és egyre inkább nemzetközi szintet öl. Tehát a cég, többféle céget vonnak be, a cégek nem csak egy tagállamban követik ezt el, hanem több tagállamban, nem csak ott, ahol a pénzt megkapja konkrétan valaki. Az összes statisztikánk, ezt egyébként és majd mutatom még, tehát a tagállamokban az összes statisztikánk nem azt akarom mondani, hogy félrevezető a statisztika, mert az nem igaz, de részleges eredményt mutat, mert azt kell látni, hogy a legegyszerűbb csalás is több igazságszolgáltatási testületet van be, több országot van be, és itt nagyon sok mindent követnek el külföldön ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, amikor a statisztikáinkat olvassuk, és ha önök jogalkotóként találkoznak ezzel, és megoldásokra gondolnak, akkor ezt figyelembe kell venni. Tehát az a gépezet, amely mostanra létrejött, a nemzeti szinten működött mindeddig, eh, és eh, de nemzeti szinten nagyon nehéz, kevés kivételre tekintve reagálni ezekre a problémákra. Ezt kívánom én kiemelni a jelentésünkben. Ezzel tovább is lépnék az vizsgálati tevékenységünkre, csak hogy rámutassak összefoglaló jelleggel, hogy mi az, amit mi végzünk. A teljes jelentést, mint mondtam, több mint 25, vagy azt hiszem 25 ö, ilyen táblázatot, grafikont készítettünk az Olaf tevékenységről, amit most mutatni szeretnék a legösszefoglalóbb jellegű grafikon, és ö, azt hiszem, hogy jól tükrözi lentről felfelé nézve, hogy mi történik. Egy folyamatos trendet állapítok, meg egyre több a bejelentés, a vádok megfogalmazása, ez a kék része az oszlopoknak a bűnöldöző szervektől, de magánszemélyektől, forrásoktól is érkeznek ilyen bejelentések. 2010-ben kevesebb, mint 1000 bejelentés érkezett el, elmúlt évben 1400. Ez 40 kal 40%-os növekedés négy év alatt, ezt látni kell, és már most látom, hogy ez 1500-at el fogjuk érni, és amit a polgárok bejelentenek, és természetesen a nyomás is nő, a rolláfra gyakorolt nyomás, kevesebb a forrásunk őszintén szólva, de több esettel kell foglalkoznunk, aztán látjuk, hogy nagy számú vizsgálatot indítottunk, 230-250, ugye 2012-es számot is megnéz, 219 volt, amit elindítottuk vizsgálatot. Volt némi lemaradás is, amit be kellett pótolni, tehát, de valamivel több volt a 200-nál az újonnan megnyitott esetek száma. Tehát azt látjuk, hogy 40-50 százalék az, amit, amit növekedésként megállapítunk 2012 óta, és azt gondolom a jelenlegi szervezetek között ennél tovább tudok menni. Évről évre egyszerűen nem lehet ilyen növekedés. Ugyanannyi emberrel, ugyanannyi erőforrással nem lehet többet végezni. Már most is egy rekordra jutottunk az elmúlt három évben Egyébként le is zárjuk növekvő számban a vizsgálatokat. Persze könnyű megnyitni egy vizsgálatot. Itt 250-ről van szó, ez a duplája annak a számnak, amit 2010-ben zártunk le, csak hogy érzékeltessem. Az utolsó pedig az ajánlások témáját fogalmazza meg, több mint 400 fegyelmi, pénzügyi ajánlást fogalmaztunk, ez is egy szám, ezt kell, hogy mondjam. És természetesen, hogyha több vizsgálatot indítunk és többet zárunk le, hát az logikusan vezet arra, hogy több lesz tisztán statisztika alapján, hogy az ajánlások száma is növekszik. Persze a cél az, hogy fókuszálni kell azokra a vizsgálatokra, amelyeket érdemes megnyitni, ami pedig az időtartamot illeti a vizsgálatok során. A szelekciós időszak, hát meglehetősen rövid az átszervezések után, amit direkt elvégeztünk néhány éve, és érintetlenül hagyva belépő, független a belépő információktól, mi azt látjuk, hogy az időtartam, a szelekciós időtartam, amikor eldöntjük arról van hogy megnyitjuk-e a vizsgálatot, vagy nem, ez nem, ez marad a két hónap körül, tehát ez, ez nem nincs jelentős növekedés. Itt most két szlájdot fogunk egyszerre megnézni maguknak a nyomozásoknak az időtartamára nézve. Itt az Olafon belüli nyomozások időtartamát lehet látni. Na most azért van itt egyszerre két szlájd, bár mind a kettő a nyomozások időtartamát mutatja. Az egyik narancsárga, a másik pedig kék. A narancsárga csak és kizárólag a, az adott évben lezárt nyomozások időtartamát vázolja fel, míg a kék az átlag kiszámításánál figyelembe veszi a lezárt nyomozásokat, illetve azokat a nyomozási folyamatokat is, amelyek még folyamatban vannak. Az elmúlt évben csak a kék grafikon került be a jelentésbe, mert úgy gondoltuk, hogy ez a legrelevánsabb adat, mert ebben benne vannak a lezárt, illetve a folyamatban lévő nyomozások is. Míg a másik csak azokat a nyomozásokat tartalmazza, amelyeket az adott évben lezártunk így most ebben az évben mind a kettő szerepel már a jelentésünkben. Az elmúlt évben már mind a kettő adatot használtuk, annak ellenére, hogy a kék ugye relevánsabb adat. A Supervisory Committee ajánlásokat fogalmazott meg, és ennek az ajánlásnak a folyamányaként jelenítettük meg a narancssárga grafikont is. Remélem, hogy egyértelműen elmagyaráztam, hogy mi a kettő között a különbség, remélem, hogy erre nem kell több időt fordítanunk. Tehát tulajdonképpen mind a kettő a nyomozások időtartamát mutatja meg, de a kékben a lezárt és a nem lezárt nyomozások is benne vannak, a narancssárgában pedig csak a lezárt és úgy gondolom, hogy mi vagyunk az egyetlen ügynökség, amely mind a három statisztikát elkészíti, tehát ezen a kettőn kívül van még egy harmadik statisztika is. Három mutatónk is van, és ezek közül csak az egyik azon nyomozati eljárásoknak az aránya, amelyek 20 hónapnál hosszabb időt vesznek igénybe. Én úgy gondolom, mi vagyunk az egyetlen ügynökség, amely mind a három mutatóval, tart, mind a három mutatóval dolgozik. Magának az eljárásnak a hossza egy kis csökkenést mutatott, azt nem tudom ígérni, vagy nem tudom kijelenteni, hogy ez továbbra is csökkenni fog, hiszen egyre több ügyünk van, és egyre kevesebb forrásunk, Amióta a 883-as rendelet hatályba lépett, kettő-három hónappal hosszabb ideig tart egy-egy nyomozási eljárásnak a lezárása az eljárási szabályok és kötelezettségek miatt, amik egyébként teljesen jogos kötelezettségek. Úgy vélem, hogy nagyon jó eredményt értünk el, és ezt a jó eredményt mindenképpen tartani kell, sőt, ezt még javítani is lehetne, de mint említettem, nem hiszem, hogy drámai módon tovább tudnánk csökkenteni az eljárásoknak a hosszát, figyelembe véve, hogy jó munkát, alapos munkát szeretnénk végezni. Természetesen csak a jó statisztikai adatok miatt nem kényszerítettem arra a munkatársaimat, hogy összecsapjanak egy-egy nyomozást, és hamarabb befejezzenek egy-egy eljárást. Lépjünk tovább a következő szlájdra. Hol is tartunk? Egy kicsit elvesztem a diáimban. Okay. Um, on... Tehát nézzük az ajánlásokat. Csak egy gyors bepillantás az ajánlások világába. Elmondtam, hogy a legtöbb ajánlást a tavalyi évben kaptuk. Szintén a tavalyi évhez köthető az az adat, hogy a tavalyi évben volt a a legtöbb finanszírozással kapcsolatos változás, összesen 900 millió euróról van szó. Itt látható ez az adat arányítva a többi év adataihoz. Én úgy vélem, hogy ez mindenképpen jó eredményt mutat a cselekvéseink kapcsán az elmúlt évben. Erről sem állítanám, hogy ez valamilyen trend, ami most már folytatódni fog. Itt ugye millió euróról van szó a pénzügyi intézet irányába, hogy milyen, mennyi pénzt használtunk fel specifikus nyomozásokra, és hogy ezekre milyen ajánlások vonatkoztak. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk van egy 300 milliós ajánlással ellátott nyomozati munka, és amikor ez lezáródik, akkor lehet átlépni a következőre. Vannak ugye hatalmas projektek, vannak strukturális alapos finanszírozások, ezért itt a statisztikák rendkívül összetettek. Aztán nézzük, hogy az OLAF milyen kihatással van partnerekre és egyéb intézményekre. Itt látható, hogy hány nyomozást folytattunk le és zártunk le egyéb intézmények munkatársaira vonatkozólag. Itt láthatóak a különböző intézmények, a parlament a harmadik helyen áll, holt versenyben az Európai Bizottsággal itt látható volt a személyek száma. Ez tulajdonképpen csak egy mutató, ez azért nem jelenti azt, hogy azok az intézmények, amelyek a lista tetején állnak, korruptabbak lennének, mint mások. Ez csak az ügyek számát jelenti, és ez pedig nem jelenti azt, hogy minden egyes ügyet ajánlással zártunk volna le. Voltak itt olyan nyomozások is, amelyeket ajánlás nélkül zártunk le. Itt egy tulajdonképpen hasonló statisztika következik, itt most már a tagállamok szerepelnek, nem pedig az intézmények. Ez új jellegű statisztika, amit elkészítünk, ehhez elég komoly forrásokra volt szükség, de azt hiszem, hogy ez jól mutatja a nyomozások transnacionális jellegét, és tulajdonképpen ez hiányosság volt, hogy eddig ezt nem tettük meg. Tehát itt látható, hogy nemzeti vagy regionális szinten mely tagállamokra vonatkoztak a Szapárdra, a kohéziós alapra vonatkozó ö, nyomozati vizsgálatok. Egyébként a SZAPÁR, tehát az előcsatlakozási támogatások miért ilyen magas Románia mellett található adat, mert az előcsatlakozási alapos nyomozásokat, vizsgálatokat is magába foglalja ez a 36 eset, ami Romániánál látható. Tehát ezek azok az alapok, amelyeket helyi szinten kezelnek, és erre vonatkoznak ezek az adatok. A vámmal kapcsolatos ügyek, egy bizonyos tagállamban dolgozó EU-s közalkalmazottak ebbe nem tartoznak bele. Régebben beletartoztak ebbe az adathalmazba, de ez kicsikét félrevezető volt, úgyhogy inkább most már így készítjük el ezeket a statisztikákat, amiket egyébként a holnapi napon a Regi Szakbizottságban is be fogok majd mutatni. Aztán az előző szlájdra visszatérve, ahol az Európai Uniós intézmények szerepelnek, itt egy időszakos lebontás is szerepel már néhány év, három év konkrétan 2012, 13, 14, tehát látjuk, hogy milyen cselekvéseket indítottak el az adott intézmények a mi ajánlásunkat követve, hogy a megfelelő költségvetési fegyelem megvalósuljon. Itt látható ugyanez a tagállamokra lebontva. Én azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos adat. És ilyen jellegű táblázatot eddig nem készítettünk el. Ami az igazságszolgáltatási ajánlásokat illeti, ezeket itt országokra lebontva láthatjuk a tagállamok igazságszolgáltatásban dolgozó hatóságainak megfogalmazott ajánlások száma látható itt minden egyes Európai Uniós tagállamban. Láthatóak itt a különbségek, látható az összes adat, tehát látható a teljes szám, valamint az igazságszolgáltatási ajánlások, hogy például 45 volt Belgium esetében, és az is látható ebből a táblázatból, hogy van még 17 olyan ügy, amelyel kapcsolatban nyitva van még a vizsgálat, tehát nem zárult le a nyomozás, és remélem, hogy egyértelműen látszik ebből a táblázatból, hogy melyek azok az ajánlások, amelyek már lezárult vizsgálatokra vonatkoztak, és melyek azok, amelyek még folyamatban lévő vizsgálatokat követhetnek. Itt az az arány látható, hogy ez hány százalékát képezte az ajánlásoknak, Gondolom, hogy az adatok önmagukért beszélnek. Tehát vannak olyan országok, amelyek statisztikailag fontosabbak, vannak, amelyek kevésbé fontosak, attól még, hogy valahol ugye 100% szerepel, ez nem jelenti azt, hogy ott szükségszerűen nagyobb számadat lenne, tehát attól még, hogy magasabb a százalékos arány, nem biztos, hogy a konkrét számadatok vagy a konkrét igazságügyi ajánlások magas számúak lennének. Az elmúlt évben már elkészítettük ezt az adatot, és egyébként az Olafnál elkészítettünk egy munkacsoportot, vagy létrehoztunk egy munkacsoportot, amely a tagállamok igazságszolgáltatási hatóságaival vette fel a kapcsolatot, hogy vizsgálják meg ezt a táblázatot, nézzék meg, hogy ebben a táblázatban milyen ügyek szerepelnek, és hogy ezek után tudjuk meg, hogy mire vezethetőek vissza a változtatások, vagy a változások, például strukturális problémákra, strukturális változásokra, mondjuk az Olaf berkein belül, vagy pedig a tagállamnál, vagy mind a kettőnél? Nyolc tagállamnál végeztük el ezt a gyakorlatot, és ez egyébként még mindig folyamatban van. Gondolhatják, hogy ez igencsak forrás igényes, mert az igazságszolgáltatás tekintetében nem csak egy hatósággal kell felvennünk a kapcsolatot, hanem sokszor regionális szinten is kapcsolatokat kell teremtenünk, tehát nem elég sokszor a tagállam fővárosával felvenni a kapcsolatot. Tehát ez egy forrásigényes munka, de már kezdi meghozni az eredményeit, és így tudjuk mérni, hogy mennyire voltak hatékonyak az OLAF ajánlásai. Azt is látjuk, hogy melyek azok az esetek, amikor nem volt meg a megfelelő akarat, vagy a megfelelő lehetőség az igazságügyi ajánlások végrehajtására. És még egy szlájdot szeretnék megmutatni. Az OLAF munkatársaival kapcsolatban is elkészítettünk egy statisztikát az idei évi jelentésben. Szeretnénk a saját megítélésünket, a saját imidzsünket javítani ezzel a statisztikával. Ami a munkatársainkat illeti, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség egyre jobb, voltak ezzel kapcsolatban problémák, de most már büszkén mondhatom, hogy javult az arány a női és férfi munkatársak között, fiatalabb is a munkaerő, és a profil szempontjából is megpróbáltuk különböző csoportokba besorolni a munkatársainkat. Hogyha valakit részletesebben is érdekel ez a jelentés, akkor ezt természetesen részletesen is el lehet olvasni, valamint várom a kérdéseket magával a jelentéssel kapcsolatban, illetve minden más kérdéssel kapcsolatban, amelyről az elmúlt évben itt önöknél szó esett. Köszönöm szépen. Először Jávor úré a szó, ő az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Keszler úr, önnek is köszönöm, hogy eljött a szakbizottságba, és ismertette velünk a jelentést. Természetesen alaposan áttanulmányoztuk ezt a jelentést, hiszen azt gondolom, hogy egy nagyon fontos jelentés, korrupció, visszaélés az EU forrásokkal, az európai tagállamok társadalmainak a szétszilálása, korrupt gyakorlat miatt azt hiszem Európa egyik legnagyobb problémája. Azt kell, hogy mondjam, a jelentése nagyon információ gazdag, sok fontos részletet tartalmaz. Ugyanakkor azonban vannak kérdéseim, és elnézést, kedves kollégák, de itt egy kicsit hosszasabban fogok rámutatni néhány konkrét kérdésre, mert véleményem szerint ezek valóban fontosak számunkra. Először is Keszler úr, ön említette, hogy egyre több emberrel találkozik a tagállamokban, akik jogosan vagy nem jogosan nem bíznak a saját bűnöldöző hatóságaikban, és úgy gondolják, hogy az OLAF a fajta utolsó garancia szám, számukra. Olyan országban, ahol a korrupció tényleg mm, fontos nagy kérdés, és a nemzeti hatóságokkal kapcsolatos bizalom hiány oka sokszor nem csak az, hogy hát rosszul gondolkoznak az emberek, vagy rosszul ítélik meg, hanem hát sajnos ez a valóság része. Néhány részletre is szeretnék rákérdezni. Természetesen jó azt látni, hogy az Olaf egyre aktívabb, nő a tevékenysége. Ajánlásokat, javaslatokat dolgoznak ki a tagállamok számára, de hát ez egy dolog. És aztán, ha valami tényleg történik egy tagállamban, hát az egy másik dolog. A kérdésem a következő valóban van egy struktúrált rendszerük, amivel ellenőrizni tudják azt, hogy mi történik az önök ajánlásaival, hogy a tagállamok hogyan reagálnak az önök ajánlásaira, és értékelik-e azt, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek együttműködnek az olaffal és nagyon komolyan veszik az olaf ajánlásait. És vannak-e olyan tagállamok, amelyek nem nagyon akarnak szorosan együttműködni az olaffal? A előadásában volt egy táblázat, ami nem volt számomra teljesen világos, talán ezt egy kicsit jobban el tudja majd magyarázni. Tagállamokat látunk a táblázatban, hogy mennyire vették figyelembe az Olaf ajánlásait. Ebből a táblázatból számomra az derül ki, hogy nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között a tekintetben, hogy hogyan reagálnak ezekre az Olaf ajánlásokra, az igazságügy és egyéb eset ajánlásokra. A második kérdés. Igen, én is fontos fejleménynek tartom, hogy az Olaf-nál, Olafhoz eljutatott bejelentések száma 40%-kal nőtt az elmúlt négy évben. De azért azt mondanám, hogy az ilyen bejelentések 80%-át elutasította az Olaf, és ez 20%-kal magasabb arány, mint 2012-ben volt. Itt a számokból az derül ki számomra, hogy a bejelentéseket egyre nagyobb arányban utasítja el az Olaf. Milyennek az oka az önvéleménye szerint? Miért utasítanak vissza egyre több bejelentést? Ugyanis, hogyha egyre nő a bejelentések száma, hát az jó, de hogyha az alap nem indít egyre több igazi nyomozást, vizsgálatot, hát akkor itt reagálás nélkül maradna nagy számú bejelentés. És ha megnézzünk a hármas számú táblázatot, ott hát azt látjuk, hogy a lezárt nyomozások száma alacsonyabb volt 2014-ben, mint előtte 2013-ban és 2012-ben. Azaz, bár egyre több a bejelentés, a lezárt ügyek száma csökken. Örömmel látom azt is, hogy az elmúlt öt évben az EU költségvetésbe visszakövetelt fizetések 900 millió euró volt, ez, ez pozitív, tehát ennyit követeltek vissza. De hogy egy kicsit mélyebbre ássunk, a számok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy a valóságban a visszaszerzési arány csak 22,8% volt, tehát 200 millió körül itt szereztek vissza. És ez a szám is csökken. Azaz a tényleges visszaszerzési arány, mint mondtam, közel 23 százalék, ez alacsonyabb, mint 2013-ban és 2012-ben. Hogyan tudja ezt elmagyarázni, vagy a vélem, mi a vélemény erről? Azután beszélt arról, hogy egyre rövidül a vizsgálatok időtartama. Ez igaz, ami a kiválasztási időszakot illeti, de már nem igaz magára a nyomozati időszakra. Ez többé-kevésbé, vagy stagnált, vagy egy picit hosszabb lett. Ne feledkezzünk meg arról, hogy önök nagyon gyorsan választják ki azokat az eseteket, amelyeket vizsgálni akarnak az egyre nagyobb számú bejelentés közül, de azután a tényleges nyomozati vizsgálati munka nem gyorsult fel. Erre mi a magyarázata? A negyedik kérdésem. Nem a jelentésben szerepel ez, de szerintem ez is egy érdekes kérdés. Az alaphoz beérkező állami és magánforrásból beérkező megkeresések aránya nagyon nagy különbséget mutat a tagállamok között. Néhány tagállamokban az állami, illetve magán információforrások kiegyensúlyozók, de Olaszország, Magyarország, Bulgária, Románia és más tagállamok esetében szinte kizárólag magánforrásból jut az OLAF információkhoz, vagy ilyen forrásokból származnak az információk. Lehet, hogy mondjuk Magyarországon minden rendben van, és csak a túl aktív polgárok és szervezetek fordulnak az Olafhoz. A hivatalos szervek, a hatóságok nagyon jól úgy ítélik meg Magyarországon, hogy nincs mit vizsgálni, és ez néhány más tagállamban is így van. Hát lehet, de én azért úgy gondolom, hogy lehet ez is egy olyan jelenség, amit még meg kell, tud, meg kell próbálnunk megérteni, hogy miért van ez így, és milyen okok húzódnak meg emögött nagyon, mert nagyon változatos a kép, eh, hogy hány esetben eh, származik eh, az önök az eljutó információ attól állami hatóságoktól, illetve magán személyektől, szervezetektől. És egyetlen egy magyar szervezet sem írt alá együttműködési megalapodást az OLAF-fal információim szerint. Helyes ez az információ? És ön hogy ítéli meg a magyar hatóságok hogy tudnak gyümölcsözően együttműködni az olaffal, hogyha nem írnak alá együttműködési megállapodást az olaffal. Egyáltalán hogyan kell értenünk ezt a problémát. És az ötödik utolsó kérdésem, elnök asszony, az áfával függ össze. Az áfa nem tartozik nem csak az idei jelentésbe, hanem az előző jelentés sem foglalkozik áfa ügyekkel. Ez miért van így? Szerintem néhány speciális áfa csalás, például a körhinta vagy láncolatos jellegű áfa csalás egyik legnépszerűbb bűncselekmény több tagállamban is, transnacionális jellegű csalás, tehát egy valódi európai probléma és ez a csalás közvetlenül is érinti az EU költségvetését. Ezből én azt vonom le, hogy ha komolyan vesszük az EU pénzügyi érdekeinek a védelmét, hát akkor nem lehet nem odafigyelni, vagy nem lehet kihagyni az áfa csalásokat az Olafnak a vizsgálatai közül hogyan ítéli meg, van-e hajlandóság, és az Olafnál, és van -e lehetőség arra, hogy foglalkozzanak, vizsgáljanak áfa csalásos ügyeket. Hát összességében azt mondanám, hogy a jelentésben nagyon sok a hasznos információ, de hát számomra talán egy kicsit túl rózsaszín képet vázol föl arról, hogy milyen a helyzet Európában nem feledkezik meg arról, hogy persze vannak pozitív fejlemények, de azért a korrupció visszaelés az EU támogatásokkal, ez egy nagyobb probléma, és nincs hatékony válaszunk különböző problémákra. Úgyhogy örömmel láttam volna én néhány észrevételt arról is, hogy azért egyre nagyobb a probléma a korrupcióval, illetve az EU támogatásokkal való visszaélésekkel kapcsolatban. Hát a statisztikákból, a táblázatokból néha kiderül, hogy valahol fejlődés van, másutt azért a statisztikák elég negatívak. Természetesen a következő hónapokban foglalkozunk még a az önök jelentésével és a bizottság jelentésével is, és biztos vagyok abban, hogy tovább folytatjuk majd nagyon ezt a nagyon termékeny vitát. Köszönöm szépen, főigazgató úr parancsoljon. Nem tudom, hogy egyenként menjek-e végig. Nagyon pontos, precíz, nagyon fontos kérdések hangzottak el. Persze megpróbálok rövid lenni. Remélem, hasznos lesz, amit mondok. Tehát az első kérdés az hogy van-e valamilyen struktúrált rendszer, amivel monitorozni tudják, vagy még annál több is, tehát nyomon követik, ellenőrzik, hogy az ajánlásoknak milyen sors. Gondolom itt ezt az igazságszolgáltatás munkáltatás összefüggő ajánlásokra gondolt. Hát nem, nem tudjuk ezt megtenni, mert nincs erre hatáskörünk. A rendelet értelmében az Olafnak elég korlátozott a hatásköre. Az Olaf mm, nyomodásokat végez, vizsgálódik, és ilyenkor mit csinálunk? Mm, elküldjük az érintett hatósághoz az anyagot, hogy ők hozzák meg a döntést. Ezek az ajánlásaink hogyha elolvassák az ajánlásokat, hát nem mondjam meg a tagállamoknak, vagy a hatóságoknak, de hát nem annyira világos, hogy nem ennyire egyértelmű, még a rendeletben sem, hogy a, meddig terjed a mi hatáskörünk, de nem túl komoly. A Normál esetben azonban nagyon komolyan veszik a tagállami hatóságok az ajánlásainkat, fegyelmiekben is, ami persze nem jelenti azt, hogy teljes mértékben végre is hajtják az ajánlásokat. Mondjuk egy ügyész, azt hiszem, kér valamit valamelyik országban, maximum a Szovjetunióban volt olyan, hogy száz százalékban az ügyész mindenre pozitív választ kap, kapott. De hát mi nagyon messze vagyunk ettől a száz százaléktól, ami e, az ajánlásaink tagállamokban történő végrehajtását illeti. Tehát nincs struktúrált rendszerünk. Erre tavaly volt az első olyan év, amikor e, azt kértük, hogy válaszoljanak az ajánlásunkra, mert többnyire a tagállamok nem is válaszolnak. Tehát azt kértük most, hogy e, válaszoljanak, csak hogy tudjuk, hogy mit csinálnak de e, persze e, nem arról van szó, hogyha nincs hatáskörünk, akkor nem is foglalkozunk az egésszel, nem, nagyon is foglalkozunk, ezért hoztuk létre ezt a munkacsoportot, e, azaz legellentmondásosabb tagállamokkal kezdjük, ahol ez a az említett arány alacsony. Említette Magyarországot, akkor hát el tudok mondani valamit, anélkül, hogy bármilyen nagy titkot tárnék fel. Néhány héttel ezelőtt személyesen három jelentést, Olaf jelentést ajánlásokkal együtt nyújtottam át a magyar legfőbb ügyésznek. Ugye normál esetben nem így csináljuk, nem személyesen, ugye felülünk reggel a repülőre, megyünk Budapestre, aztán este visszajövünk hogy most nyilván ezt minden nyomozással nem tudom így eljárni, akkor nem is működhetne az irodám, de ebben az esetben így jártam el, mert három nagyon fontos ügyről volt szó. Hát ezt persze nem tudom megmondani, én nem mondhatom meg, hogy melyekről, milyen ügyekről volt szó, de a sajtó is foglalkozott ezzel, fontos ajánlások voltak. Egyébként nagy pénzügyi jelentőségű hatású ügyek voltak, de ez a már regionális fejlesztési főigazgatóság ügye. Tehát azt akartam, hogy hát persze az igazságügy független minden tagállamban, az igazságszolgáltatások nem függnek tőlünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó volt ez a találkozó. Csak azt, arra akartam rámutatni, hogy azért igenis próbálunk tenni valamit esetenként, ügyenként. Magyarország az egyik olyan tagállam, a, honnan nagyon sok bejelentkezés, bejelentés, kérés érkezik, és akiknek mi elég sok ajánlást dolgozunk ki. Az elutasítási arány, következő kérdés, ez kismértékben nő. Még mindig több a nyitott nyomozás, mint tavaly, és az igaz, hogy még több információ érkezik be, tehát nem pontosan arányosan növekedett Eh, a nyitott ügyek száma beérkező információk arányával. Eh, az elutasításoknak ez a 23%-os aránya, ez egy normál arány, hozzánk hasonló nyomozó szerveknél. Nemzetközi üléseken kollégák elmondják, hogy általában 18% eh, náluk ez az arány. Azután a magán szektorból érkezik a legtöbb bejelentés. Ez nem tényleg szükségszerűen azt, hogy ezek jobb információk, ugye anonim bejelentők sokszor csak azt mondják, hogy vagy felhívják a figyelmünket valamire, amiről így módon az Olaf tudomást szerez, és ez növeli a várakozásokat. Egyébként a rendeletben, a 883-as számú Olaf rendeletben a jogalkotók bevezettek egy kritériumot, a nyomozások megnyitása, illetve az ügy elutasítása, az arányosságot, az arányosság ez a kritérium, Azaz nem nyitunk meg egy nyomozást, hogyha valaki más is lefolytathatja a vizsgálatot, talán jobb helyzetben, mint az olap, illetve hogyha a vizsgálat többe kerülne, mint az érintett összeg, amit esetleg vissza lehet szerezni. Tehát ezt a kritériumot is figyelembe veszik, amikor eldöntünk elutasításról. A lezárt ügyek száma 16-tal alacsonyabb, tehát ez tavaly 2%-kal volt kevesebb, mint az azt megelőző évben. De látják, hogy az elmúlt három évben, ugye ez már az átszervezés után volt, több mint 200 vizsgálatot indítottunk, pont egész pontosan 212-t 2012-ben, és 2019-et nyitottunk meg 2012. február 19-én, ezt jól tudják, de hát ez a hátralék volt, és azután 253-at indítottunk 2013-ban, és 2014-ben, azaz tavaly. És idén hát itt vannak az adatok nálam, az év közepéig 138 vizsgálatot indítottunk el, tehát valószínűleg ez így fog alakulni, és nem lesz nagyon növekedés, mert nincs több for erőforrásunk. De ez az átszervezés előttihez képest 80%-os növekedés. A Tavaly a nyomozati időszak kismértékben növekedett, tehát az időtartam, ameddig a vizsgálat tartott, azt hiszem, hogy 17,6-ról 18,1 hónapra nőtt a vizsgálat időtartama, pici a növekedés, de most stabilizálódott a helyzet. 0,5 hónap, nem számítok arra, hogy növekedni fog ez az időtartam. Bejövő, beérkező információk tagállamokból, ugye, hogy itt eh, nagyok a különbségek. Nos, először is Belgiumról hát mondjak valamit. Jó, nincs erről szlájdunk. 9-es ábra a jelentésben, akinél itt van a jelentés, 28% az állami forrásból érkező információ, ez Európán növekedés volt, de ugyanaz a szolgálat vagy szervezet a, a, az információforrás, és ahol egy nagy, de ez nem igazán szignifikáns adat. De az érdekes megnézni, hogy ugye a magán szektor, illetve az állami szektorból érkező bejelentések aránya hogyan alakul. Ugye a sokkal több érkezik a magánszektorból, sokkal kevesebb az állami szektorból. Ez lehet, hogy már, ha ez így van egy országban, az valamilyen problémára utal abban az adott országban. Együttműködés Magyarországgal. Nos, az Európai Unióban nem köteles egy tagállam sem megállapodást kötni az Olaffal, több ilyen megállapodást írtunk alá tagállamokkal, de ahhoz, hogy együttműködjön velünk egy tagállam, ahhoz nem kell ilyen eh, eh, együttműködési megállapodást aláírni. Nem hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul a eh, magyar igazságügyi hatóságokkal, különösen a legfőbb ügyészszel az együttműködés. Ezen a közelmúltbeli ülésen, amit említettem, ahol a három ügyről volt szó, és szó volt az általános együttműködésről is, amit mi elvárunk tőlük. Végül az ÁFA. Ugye ról nem talált sokat a jelentésben, ez Szinte mindennel foglalkozunk, és itt a szintén van a hangsúly. Miért nem nincs áfa ügy? Mert a tagállamok nem akarják, hogy mi ebbe belefolyjunk. Teljesen egyetértek egyébként önnel. Az áfa csalások is csalások, és igenis érintik az EU költségvetését. De a tagállamok, ahogyan tudják, ugye a PIF irányelvvel és az EPO-val kapcsolatos vitákból, tehát az Európai Ügyészséggel folytatott vitáról, múlt héten az igazságügyminiszterek luxemburgi találkozóján látszott, hogy nagyon nagyon nem akarják ezt a tagállamok, nagyon-nagyon nem akarják. Luxemburg ból, hát nem csak nem volt annyira negatív a tagállamok reagálása, de ezért még mindig nem nagyon támogató. És miért van ez így? Hát ezek jellemzően az áfa, a karuszál, vagy ez a körhinta, vagy láncolatos csalás, ez jellemzően nemzeti jellegű csalások. Tehát nyomozati és politikai szempontból is ezekkel az ügyekkel foglalkozni kellene, de hát a tagállamok azt mondják, hogy ez nemzeti szuverenitásba tartozik. Az alapvetően szembe ez, mert a tagállamok nem számol, nem küldenek nekünk beszámolókat, inkább másik tagállamhoz fordulnak, és nem akarnak együttműködni, ez pedig ami nagyon szűkös erőforrásainkon, tehát erőszakot, ami mégis foglalkoznánk. Olaszország az egyetlen olyan hát, állam, amelynek az igazságügyi hatósága hozzánk fordult a láncolatos áfacsalások ügyében, és ők ott, sokkal gyorsabb egyébként az ilyen megbízás megadásának a, a, az eljárása. Tehát az olasz hatóságok akarták, akartak, be akartak vonni minket, de hát egyébként esetenként döntünk, és elég ritka, mint mondtam, az ÁFA ügy, mert a tagállamok ezt akarják. Köszönöm szépen. Hét hozzászólás van még a kollégáktól, de Jong a kolléga következő. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Keszler úrnak a jelentést és a magyarázatot is több kérdésem is van, itt közben eh, előttem van a jelentés. Az első kérdés azzal függ össze, hogy eh, tagállamok eh, hány olyan döntést hoztak arról, hogy nem tesznek semmit az olaf ajánlásával kapcsolatban, vagy ezeket nem hajtják végre. Itt még persze nyitott ügyekről van szó, de szeretném tudni, hogy miért, milyen okra hivatkoznak ilyenkor a tagállamok, hiszen gondolom van kapcsolatfelvétel, és a tagállamoknak ilyenkor be kell tudni magyarázni, hogyha miért nem hajtják végre az ajánlásokat. Itt a 25. ponton azt olvasom, hogy egy másik tagállam elemzésére hivatkoznak, hát ezt, ezt nem eh, találjuk meg itt a jelentésben, úgyhogy erről azért jó lenne valami pontosabb információt kapni. Eh, az Olafnak többen feltették azt a kérdést, és a jelentésből se derül ki pontosan, hogy az Olaf eh, erőforrásainak milyen e, hányadát használják fel arra, hogy a e, cigaretta csempészet vagy hamisított e, cigaretták elleni küzdelemmel foglalkozzanak. Szeret szeretném, persze tudom, hogy itt a vámakkal is foglalkozik, vámügyekkel a jelentés, azt szeretném tehát tudni, hogy a források hány százalékát fordítják a cigarettacsempészet elleni küzdelemre. Azután van itt még több érdekes dolog, hogyha megnézem a 29 22. számú táblázatban az országonkénti felsorolást. Igazából itt a vám nál elkobzott cigaretta elkobzások kapcsán, hát nem tudom, hogy milyen arányban fordítanak erre erő, emberi erőforrást a tagállamok, elsősorban a vámszerveknél. Aztán itt van még a felügyelőbizottság kérdése. Én itt reagálnék arra, amit az Olaf vezetője reagált a felügyelőbizottság jelentésére, és hát itt lenne néhány megjegyzésem ehhez. Először is ugye ismert, hogy van egy, volt egy vita 2012-es ügyek megnyitásával kapcsolatban, amikor is nem alkalmazták eh, a sufficiently serious suspicion elvét, az Olaf azt mondta, hogy nem voltunk kötelesek ezt megtenni. De az Olaf nem a rendeletre hivatkozik itt, hanem az Európai Jogi Bíróság eh, döntés gyakorlatára, és gondolom ez sem köteles az Olafnak figyelembe venni, de pedig hát ugye nyilván nem, a bíróság döntés gyakorlatát meg kell szívlelni az Olafnak. Azután a tájékoztatás, információ a 12 hónapnál hosszabb ügyeknél. Itt a felügyelő bizottság ezt felpanaszolja, és kérdezném, hogy az Olaf mit tett, milyen kezdeményezést tett annak érdekében, hogy persze a E személyes adatok védelme mellett e, úgy járjon el, hogy e, mert ez megoldás jelentsen a felügyelőbizottság panaszára. A nem csak a felügyelőbizottság, hanem a parlament is ismételten feltett kérdéseket a clearinghouse megállapodás kapcsán, és az európai polgárok számára nem érthető, hogy milyen megállapodások is ezek, bár itt az alap ezt próbálja magyarázni. De az Olaf, alapnak különböző feladatai vannak, nyomozás, vizsgálatok, illetve vannak adminisztratív feladatai is, mint a bizottsághoz tartozó szervnek. A felügyelőbizottság jelentésére adott Olaf kommentároknál maradva, ugye a felügyelőbizottság nagyobb költségvetés függetlenséget akart a rendelet alapján is. Tudjuk, hogy az felügyelő bizottság betekinthet a költségvetésbe, de hát azért mindig van lehetőség arra, hogy a költségvetés bizonyos részeit elkülönítve kezeljék, és ezekbe nem tekinthet mindig bele a felügyelő bizottság. Az Olaf ezt meg se próbálja, és kérdezem, hogy miért nem, miért nem lehet minden adatot a felügyelőbizottsághoz eljuttatni. Főigazgató úr. Thanks. Try to follow the order. Uh... Jó, akkor a sorrendben, ahogyan hallottuk. Talán nem voltam elég világos a korábbiakban, és uh, az ajánlásokat uh, adott esetben nem hajtják végre a tagállamok igazságügyi hatóságai, és uh, most létrehoztunk egy munkacsoportot, amely ellenzi tagállamról tagállamra lépve ezt a helyzetet, és mindenek előtt az olyan eseteket vizsgáljuk, amiket elutasítottak, és azon tagállamokkal kezdjük, ahol ez a szám meglehetősen magas. Elmúlt évben nyolc tagállamban sikerült elemeznünk a helyzetet. Én abban bíz, nem a akarok ígéretet tenni rá, de abban bizom, hogy év végére mind a 28 tagállammal végzünk, vagy mondjuk a jövő év elejére, vagyis a munka folyamatban van. Mit teszünk ebben a munkában? Találkozunk velük? Nem mindig könnyű ez, hiszen több száz igazságügyi hatóságról van szó, független szervezetekről, és esetről esetre megyünk végig a dolgokon, és megnézzük, hogy megnézték az esetet, és elutasították, mi az oka, volt egy Olaf hiba, vagy zőhibájuk volt, miért nem került sor megfelelő lépésekre. Ezt egy megfelelő dokumentumba tesszük, és megfelelő ö, áttekintést kívánunk így létrehozni, hogy vannak-e visszatérő minták, strukturális problémák. Ez az, amit ön is kérdezett szerintem. Ezt megtesszük természetesen, aztán ajánlásokat, javaslatokat fogalmazunk meg, hogy a tanulmányok eredményét közzé tesszük, nem tudom, hogy legközelebb meg tudjuk tenni, de adott esetben nem várjuk ki 2016-ot, hanem korábban már képesek vagyunk. Ugye 8 tagállammal végeztünk, azt tudni kell, azt gondolom, hogy ez a mi közös érdekünk, és ebből sokat lehet tanulni ebből a vizsgálatból. És úgy gondolom, hogy ez informatív dolog. Mi az oka az elutasításoknak, vagy mi? Természetesen a hamisítás, a dohányipari csalások kérdése, igen, ez egy fontos dolog, ez semmi új nincs abban, és semmi új nincs itt, amit a parlament ne tudna. És hát azoknak a számok, akik ezen a területen dolgoznak, és a parlamentnek van egy állásfoglalása, amely ezzel foglalkozik, és igenis jól számoltak ott természetesen. 13-an vannak nálunk, azt gondolom. Az Európai Parlament is tudja ezt a számot, néhány hónappal ezelőtt, elmúlt évben valamikor volt ez, és sikerült meggyőzni a bizottságot, hogy két plusz embert létszámot tudjunk erre ráállítani, hogy vizsgálatokat folytassanak a tohányipari területen. De hát ez az ez a munkaerő oldala, évek alatt ez nem növekedett, ugye, de mint mondtam, az Európai Parlament segített nekünk, és akkor sikerült növelnie az idevágó létszámot, és most túllépek a kérdésén is, szeretnék válaszolni. A parlamentnek van egy állásfoglalása, és ezt úgy készítették, hogy, úgy, hogy nem kértek információt az Olaftól ezt megelőzően. Ha megkérdezték volna tőlünk, hogy hány ember dolgozik a dohányipari területen, hányan vizsgálják a strukturális alapokat, akkor elmondhattam volna de hát lehet, hogy túl késő most már elmondani, de már igen tudjuk megváltoztatni azt a pontot az állásfoglalásban, és itt az átszervezésnél ezt figyelembe lehet venni az Európai Bizottság egyik nem rég, egy hónappal ezelőtt körülbelül, nem tudom pontosan felidézni, minden esetre létrehozunk egy új plusz egységet, nyomozó egységet, vizsgálati egységet a strukturális alapokra nézve, tehát eh, a kettő helyett most három lesz már a strukturális alapok területén, és eh, vannak plusz források, mert a parlament ugye eh, köszönöm szépen, ugye plusz embereket kaptunk, ez azt jelenti, hogy megszűnt egy egységet, ez nem egy dohanyagú egység, hanem a kommunikációs egység. És ö, több forrásunk, erőforrásunk nincs, ezt igyekszünk egy kicsit átcsoportosítani, több lesz a nyomozó, a vizsgáló területen, a vizsgálati területen dolgozó ember. Nem olyan egyszerű ezt megcsinálni, de nyilvánvalóan azt gondolom, hogy meg tudjuk ezt csinálni három egységünk lesz, mint már, amely a strukturális, tehát kettő, kettő helyett három, mint mondtam, három egység lesz, amelyik a strukturális alapokat vizsgálja. Sose lesz elég természetesen, de a meglévő források rendelkezésre állnak, tehát én most nem tudom az olaszokra nézve, nem tudom sem, hogy miért vannak ennyien a belgák, amit el tudok mondani, hogy ö, nem azon, az gond, de Junge úr is erre kérdezett rá, hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy hogy tevődik össze ez az Európai Bizottságnál, a belgák és az olaszok vannak nagy számban jelen. Ha ők, ők adják az arányok szerinti nagyobb számban, és hát akik kevesen vannak, ez van, tehát az olaszok, a belgák azok, akik... Eh, hát ez, ez, ez a helyzet már megvolt, amikor én az olaf vezetését átvettem, és hát ez a helyzet azért van, mert Belgiumban sokan vannak, Belgiumban sokan élnek belgák, és hát olaszok is, akik itt keresnek munkát. Tehát ez, ez a magyarázat. Szakpolitikánk, politikánk ezen a területen így nincs de ha már arról van szó, a nyomozati területen természetesen van, olyan emberekkel kell feltölteni a területet, ahol a nyelveket ismerni kell, és a jogrendszereket is, jogrendeket is ismerni kell. Tehát kell görög, máltai, stb. Tehát Máltai nincsen egyébként, az hiányzik éppen de a nyelvismeret is fontos dolog. Ez a mi politikánk, ez a, ez a policing ezen a területen, hogy megfelelő erőforrás álljon rendelkezésre olyan értelem, hogy az összes tagállamot le tudjuk fedni, és az összes nyelven el tudjuk végezni a kutatásokat. Az orosz is egyébként nem egy EU-s nyelv, de azért orosz nyelven folynak nyomozások, tehát erre is szükség van. 423 eset, amit említettek, ha ugye ez a felügyelő bizottság, a Subcom a jelentésében kitér ezekre. Azt mondja, most felolvasom, hogy nem találtak a vizsgálatok során, amelyeket eh, február, 2012. februárja után nyitottuk, és felolvasom, a Subcom nem talált olyan dokumentumot, eh, amely azt megfelelő módon alátámasztotta volna azt a gyanút, hogy az eset megnyitása előtt nem megfelelően jártunk el ez azt jelenti, hogyha tájékoztatni kívánjuk, de 219 és nem 423 egyébként sem az esetek száma, hiszen 423 a koordinációs eseteket is tartalmazza, tehát itt nem alkalmazandó az, amit említettek. Mi történt valójában itt? Attól tartok, sokan nem értették meg önök közül, ez nem úgy van, hogy elkezdünk itt vizsgálódni. Egy reggel eszünkbe jut itt, és itt vizsgálódunk. Amikor az Olafhoz érkeztem, több száz olyan esettel találkoztam, amely, kint, amely lemaradásban voltak. Általában 8 hónapig maradtak a szelekciós, a kiválasztási szakaszban az esetek ez nem a nem rendeletből adódik, ez így alakult, az összes ügynökségnek van egy kiválasztási időszaka és egy vizsgálati időszak, ez mindenhol így működik, és a szelekciós szakasz alatt maradt, alatt maradt egy csomó ügy. Ez azt jelenti, hogy nem tartjuk be azokat a szabályokat, amelyeket a rendelet a nyomozatok vonatkozásában tartalmazna ez nyilvánvalóan nem volt egy fenntartható helyzet, ezért úgy döntöttünk, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Azt mondtuk, hogy készítsék el a vizsgálati egységek az értékelést, mert esetről esetre el kell végezni ezt a vizsgálatot. A nyomozóknak kell ezt területnék. Az összes eset tehát kiválasztották, ahol nem volt szükség vizsgálatra, e, elutasítottak egy néhány esetet, aztán volt, ahol úgy gondolták, hogy további vizsgálódásra van szükség, azok átkerültek a vizsgálati szakaszba 2012. februárjában volt, amikor az új eljárásokat, elind, eljárásokat elindítottuk az Olafban. Ez oda vezetett, az Olaf esetében, hogy önmagunk számára tettük szigorúbbá az előírásokat a nyomozások vonatkozásában, mert szigorú szabályokat alkalmaztunk, amiket a rendelet is tartalmaz, meg hát a belső ö, személyzeti előírásaink is tartalmaznak, és ö, hogyha a vizsgálati szakaszban van valami, egy eset, akkor megfelelő prioritással kell ezt kezelni. Vagyis elvégeztük az értékelést, hogy kielégítő gyanú van-e valahol, megalapozott gyanú van-e valahol, és ezt nem úgy tettük, mint régebben, a, hogy minden egy, létrehozunk egy, egy mappát, egy fájlt, és megkeressük a megalapozott gyanút, hanem egyszerűen azt tettük, hogy leegyszerűsítettük a saját eljárásukat. Arról van szó, hogy az összes eset, ahol nem volt szükség nyomozásra, azokat elutasítottuk. Erről nem beszélnek, ezeket visszadobtuk azokba ott kezdtünk el vizsgálódni, ahol ennek megfelelő alapja volt, de ezt azon a napon elkezdtük, megnyitottuk ezeket, vagyis a mi kezünket megkötöttük, a mi tevékenységi területünket korlátoztuk, és a nyomozási tevékenységet abszolút a jogi előre csak értelművel tesszük meg, és ez nem működött a korábbi szelekciós eljárás alatt. Gressler az, hogy nyilván tudja a, a számvevőszék. A számvevőszék egy auditot készített az Olafról. Önök is tudják, ön is, elnök azt is tudja. A vizsgálati tevékenységet már a szelekciós időszakban el kell kezdeni több eset van, ahol már vizsgálatot végeznek a kiválasztási szakaszban, és el tudják dönteni ezek után alaposan, hogy mennyire indokolt ez. És ennek az eredménye az, hogy nem voltunk bizonytalan helyzetben, mert egyébként a számbevőszék is elmondta ezt nekünk, és a bizottság is teljes joggal bírált bennünket az elmúlt időszakban, amiatt, hogy a szelekciós időszakban vizsgálatot végzünk, mert az ellenőrizetlen, ezért csak azokat az eseteket vittük át a nyomozati szakaszba, amelyeknél ez megalapozott volt, és ahol már biztosak voltunk, és így kezelni tudtuk a lemaradásunkat, a felgyelemlett eseteket, és természetesen mire eljöttem ide, én utána jártam, csak négy olyan esetünk volt, ahol ez nehézségeket okozott ez az új eljárás. Teljes joggal, igen. Szeretném még alá húzni, és természetesen voltak, nem adtunk információt senkinek arról, hogy megnyitottuk az vizsgálatokat, nem történt itt semmi, tehát nem voltak ilyen következmények, amiről beszélni szoktak. Mit teszünk? se rövid leszek, természetesen joggal hívta fel elnök asszony a figyelmemet az időre akkor később erre tudok válaszolni. Tehát 12 hónapnál hosszabb eseteknél mit teszünk, pont azt tesszük, amit önök kérnek tőlünk. Előkészítettünk egy adtak nekünk, és ebben egyetértettünk egy jelentési rendszert. Itt az igazgatóasszony, aki ezen dolgozik, Beatrice Sanz, és elektronikus úton fogunk jelentéseket küldeni a felügyelőbizottságnak azon esetekről, amelyek 12 hónapnál hosszabbak, ez 80% az eseteknek egyébként, és ez automatikusan rögtön oda kerül, ahol szükség van a clearinghouse nem látom pontosan, hogy a clearing house esetében hogyan tudunk egy, arról beszélni, hogy ez a függetlenségünket érinti. Azt gondolom, ez egy jó dolog, több éve mm, él ez már, de ha elolvassák ezt, nincs itt nálam, de elolvassák azt a cikket, amely leírja a bizottság munkáját, amely leírja a clearinghouse-ot, a clearingházat, és ez a bizottság egy megfelelő szervezete. Itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk az ajánlásokat betartani, hogyan tudunk óvintézkedéseket tenni, és felszólni, és meghívnak bennünket az üléseikre, örülünk annak, mert természetesen ez egy plusz alkalom számunkra, hogy hallassuk a hangunkat. Beszéltünk erről már korábban is, a végrehajtásról, a végrehajtás hiányosságairól, amikor az ajánlásokat megfogalmazzuk, és gyakorlatilag meghívnak bennünket arra, hogy elmondjuk az információinkat, amiket összegyűjtettünk, az ajánlásainkat is közzétesszük számukra, az óvintézkedésekkel kapcsolatban. Ez egy hasznos dolog szerintem a Olaf hatékonysága szempontjából. Itt semmiféle beavatkozás nincsen a mi függetlenségünkbe. Ugyanezt el tudom mondani a parlamentről is egyébként. Nagyon fontos egyébként. Ez egy lehetőség nekünk, hogy panaszt tehessünk, hogyha nem tartják be, amit mondunk, hogyha nem, vagy nem kapjuk az információkat. Most tényleg félbe kell szakítanom. Mi egy eszmecserét, nem egy párbeszédet akartunk indítani 49 percen keresztül beszélt, és még hét hozzászóló van, és talán még egy-egy további kolléga is szót kéne. Most brutális leszek, azt kell, hogy mondjam. Most egy kérdőívet készítünk, amit írásban fel lehet tenni, azt odaírjuk, és minden kolléga megkapja két percre a szót. Vali kolléga is betartom keményen az időt, és utána hatig van idő, hatkor ennek vége van, még egy további napi rendi pontunk, Vali úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném természetesen megköszönni az OLAF főigazgatójának, hogy eljött, és nagyon gyorsan szeretnék feltenni egy kérdést a 2019 esettel kapcsolatban, amit megemlített a 2012-es év kapcsán. Szeretném megkérdezni, hogy volt-e valamilyen politikai nyomás, valamilyen cenzúra azzal kapcsolatban, hogy bizonyos ügyek esetleg a fiókban maradjanak? És szeretném azt is megkérdezni, hogy azok az ügyek, amelyek túllépték a nyolc hónapot, azokkal mi történik, milyen típusú ügyek voltak ezek, és hogy ez valami technikai hibának volt köszönhető ez az óriási késlekedés, vagy valami más volt ennek az oka. A felügyelőbizottsággal kapcsolatban pedig az imént elhangzott, hogy milyen ajánlásokat fogalmaztak meg. Az lenne a konkrét kérdésem, hogy a felügyelőbizottság milyen jellegű ügyekben és milyen adatokat ellenőrzött, és milyeneket nem. Ami pedig a határokon átlépő nyomozásokat és a határokon átlépő ügyeket illeti, szeretném megkérdezni, hogy hogyan működnek ezekben az esetekben együtt az érintett tagállamokkal, és hogy ebben a globalizálódó világban nem egyre nehezebb-e a korrupciós ügyeket felszámolni, hiszen nagyon sokszor több állam érintett, és nem csak Európai Uniós tagállamok, hanem esetleg harmadik országok is. Ezzel kapcsolatban, mondjuk az információcserével kapcsolatban az államok, vagy tagállamok és vagy harmadik államok között fogalmaztak meg az utóbbi időben ajánlásokat, és hogy mi az ön személyes tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a tagállamokon átnyúló együttműködés. Uh, Uh, Köszönöm szépen. A regi szakbizottságban is meg kellett jelennem, de szerettem volna mindenképpen ide visszajönni, hogy önnel is tudjak beszélni. Nyilván a legfontosabb, az egyik legfontosabb téma az európai csúcs és a görög kérdés de úgy vélem, hogy mindenképpen könnyebb Görögországot és a pénzügyminisztereket leutatni egy asztalhoz, mint önt és a felügyelő bizottságot, hiszen úgy tűnik, hogy az ön véleménye mindig eléggé különbözött a felügyelő bizottság véleményétől. Mindig is voltak problémás kérdések. Ön az imént azt mondta, hogy mindig komoly erőfeszítéseket tett, hogy a bizottságot támogassa, és hogy az OLAF pozitívan válaszolt a felügyelőbizottság minden olyan kérésére, amely arra irányult, hogy az említett 219 ügyjel kapcsolatos adatokhoz hozzáférjenek. Hát én úgy gondolom, hogy a felügyelőbizottság még mindig nem férhetett hozzá a megfelelő adatokhoz. Ami magukat a nyomozásokat illeti, a felügyelőbizottság elismeri, hogy a nyomozások időtartama valóban csökkent, ugyanakkor a felügyelőbizottság úgy gondolja, hogy az új számítási metódus miatt rövidültek le ezek a nyomozati időszakok, úgyhogy ezzel kapcsolatban is várom a véleményét. A felügyelőbizottság azt is elmondta, hogy véleménye szerint a munka elosztásával kapcsolatban nincsen probléma, és a Szemeta biztos elindított egy kezdeményezést, hogy trialógust kellene megszervezni a bizottság, a felügyelőbizottság és ön között, tehát az OLAF főigazgatója között. Szeretném megkérdezni, hogy ön szerint van annak értelme, hogy ez a három fél összeüljön, és megtárgyalja ezeket a kérdéseket? Ugyanis akárhányszor vagy önnel beszélünk, vagy a felügyelőbizottsággal beszélünk, ugyanazok a problémák merülnek fel, mindenki a másikra mutogat, hogy talán jó lenne, hogyha három fél leülne egy asztalhoz, és akkor közösen meg tudnánk beszélni ezeket a kérdéseket. Kappel kolléganő a következő a listán. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Keszler úr. A jelentésből kiderül, hogy 2014-ben az EU költségvetésbe 901 eh, millió eurót követelt vissza az EU. Ez eh, kétszer annyi, mint az előző évben, 2013-ban, és ötször annyi, mint az olaf költségvetése. Eh, hát úgyhogy költségvetési gondjaik nem lesznek. 23% százalék volt a múltban ez a visszaszerzési arány. A kérdésem a következő. Mik az okai annak, hogy ilyen alacsony ez az arány? Kevesebb, mint 25 százalék. Tehát miért ilyen alacsony a visszaszerzési arány, és mit tesz ön annak érdekében, hogy növekedjen ez, a, ez az arány? A 8 számú ábrán a helyben kezelt összegek szerepelnek. Nos, a visszakövetelt pénzeket, ezt a 901 millió eurót figyelembe vették ennél az ábránál, vagy nem? Az áfa csalást is említette egy kollega, és az áfa a legfontosabb indirekt adó a tagállamokban, és mindig határon átnyúló jellegűek az ilyen áfa csalások. Ön azt mondta, hogy a tagállamok nem akarták, hogy az OLAF aktívabban részt vegyen, hát ezt mondjuk meg tudom érteni. E, Olaszország együttműködik, ez nem lenne e, rossz gondolat. Az alap mit tesz annak érdekében, hogy erőteljesebben, aktívanban részt vegyen, a, vehessen a határon átnyúló áfacsalás ügyekben? Köszönöm szépen. Schmidt e, kolléganő a következő. Köszönöm szépen. Több kérdésem is lenne. Az első, a vizsgálatok időtartama. El tudná mondani, hogy ez mm, miért annyi, amennyi a létszám miatt, vagy együttműködés hiánya miatt, vagy mi miatt? A következő kérdésem. A tagállamok kötel, a tagállamoknak kell lépni az önök ajánlásai nyomán. Létrehoztak egy munkacsoportot, amely már nyolc tagállamot megvizsgált. Hát ez nagyon dicséretes, hogy erről még tanulmányt is akarnak készíteni. De hogyha nem látszanak modellek, akkor, akkor mire, jó, mire lesz jó ez a tanulmány, hogyha akkor továbbra is ugyanúgy megy minden tovább, mint eddig. Az EU tisztviselők elleni vizsgálatok, hogyha súlyos hivatalával visszaélésről van szó. Nos, ez egy viszonylag veszélyes, érzékeny kérdés ki tárja fel az ilyen hivatalavaló visszaélési ügyeket, ki szokta ezeket az ügyeket elvinni önökhöz. És ehhez kapcsolódik még valami. Az anonim, anonim illetve a nyilvános bejelentéseket, feljelentéseket ugyanúgy kezelik, és ugyanúgy járnak el? Aztán a következő kérdés, azt olvassuk a jelentésben, hogy három panaszos eljárás érkezett az Olafhoz, és nem furcsa egy kicsit, hogy csak három kerül közvetlenül az Olafhoz, és sokkal több panaszt az ombudsmanhoz nyújtanak be. Mit tesz az ügyben, hogy többen forduljanak önökhöz? És végezetül eh, köszönetet szeretnék mondani, hogy felajánlotta a cigaretta vagy csempészettel kapcsolatban, hogyha van kérdésünk, forduljunk önhöz. A szakbizottságunk eh, még mindig kell, hogy foglalkozzon ezzel. Amikor ön eh, erre a posztra került, akkor új struktúrát ígért. Én majd mindenképpen vissza fogok térni az ön ajánlatára, és majd önhöz fordulok további információkért. Arnold kollega következő a listámon. Köszönöm szépen. A kilencedik oldalon látszik az a kilenc tagállam, amely nem kapott ajánlást. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, ugyanis a lábjegyzetben azt látjuk, hogy 485 olyan magánforrás van, amely nem kapcsolható tagállamhoz. Szeretném megkérdezni, hogy miért nem lehet ezeket besorolni és hogyha valamilyen csalás gyanúja felmerül, akkor ez nyilván köthető valamelyik tagállamhoz, mert így a kép szerintem nem egészen teljes ezekkel a magánjellegű ajánlásokkal. A 16. oldalon, vagy 16. dián pedig láthatjuk azokat a nyomozásokat, amelyek a strukturális alappal állnak kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy nagyon sok aggály van, nagyon sok vizsgálat vonatkozik erre a témakörre. A kérdésem az, hogy Európai Uniós szinten hogyan lehet kezelni ezt az esetet, ugyanis a legtöbb visszaélés innen, vagy ide kapcsolódik az Európai Unión belül. A 2014-es évnél láthattuk, hogy melyek azok a nyomozások, amelyek még mindig nyitottak. Azt szeretném megkérdezni, hogy most már ugye eltelt a 2015-ös év fele, és ezek közül, a vizsgálatok közül mennyit sikerült lezárni. A 24. oldalon látható a Dohánya kapcsolatos adat halmaz. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt mennyi az, az összes csalásnak, mekkora részét, hány százalékát sikerült már visszaszerezni ami pedig az Európai Uniós közalkalmazottakra vonatkozó ajánlásokat illeti. Szeretném megkérdezni, hogy mennyi ilyen vizsgálat volt, amely Európai Uniós köztisztviselőkre vonatkozott. És a 28. oldalon azt látjuk, hogy összesen 31 százalékát hajtották végre az igazságszolgáltatási ajánlásoknak az Egyesült Királyságban, és 30%-át Romániában. Számomra nagyon furcsa, hogy ugyanezt a számadatot látjuk az Egyesült Királyságnál és Romániánál. Szerintem itt elég komoly aggájaink merülnek fel, elnézést kérek elnök asszony, hogy ilyen sokat kérdeztem, de remélem, hogy belefért a két percbe. Még egyszer mondom, egy kérdőívet is készítünk majd határidővel, úgyhogy minden kérdést oda majd beírhatunk, amire most nem sikerült választ kapni. Berinszki kollega. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, az imént a jelentésében, vagy az előadásában elmondta azokat az eredményeket, amelyeket felmutatott az OLAF, itt látható, hogy milyen jellegű információt kaptak, dolgoztak fel, hogy hány ajánlást dolgoztak ki, és látható volt az is, hogy a vizsgálatok időtartama csökkenő tendenciát mutatott. De azért felmerül itt egy kérdés, egy általános kérdés. Egy olyan kérdés, amely nyilván önben is felmerült már, ez pedig a következő. Ez nem más, mint a minőség, tehát hogy milyen minőségű információt bocsát ki az OLAF. Az OLAF által elvégzett munka, elemzés milyen minőségű. Gondolom, hogy a június másodiki napon, amikor bemutatta ezt a jelentést, akkor feljegyezte azt, ami elhangzott azon az ülésen, hogy az ügynökségek sikere tulajdonképpen sértésen és a statisztikák manipulációján alapul. Ez hangzott el az önök jelentésének bemutatójának napján, és itt is felmerült, hogy 2012-től megvált, megváltoztatták a számítási mechanizmusokat, és ez tulajdonképpen lehetetlenné tette a 2012 előtt és utáni időszak összehasonlítását, tehát hogy az önök munkáját nehéz így mérni, mivel a számítási eljárások megváltoztak. Én úgy vélem, hogy ez nagyon komoly probléma ezzel a jelentéssel, mert úgy tűnik, hogy nem megbízható információval traktálja itt a parlamentet és a közvéleményt. Én is szereplek a hozzászólók listáján, és most rajtam a sor. Szeretnék a következőre utalni. A felügyelőbizottság jelentése világosan tette számunkra, hogy a számokkal bizony óvatosan kell bánnunk, amikről ő is beszámolt, és amik itt szerepelnek a jelentésben, itt vannak narancssárga számok, azt hiszem, hogy a narancssárga számok nélkül nem is tudjuk megítélni, hogy igazából meddig tart egy eset. Úgyhogy ezt köszönjük szépen. Az adatok stabilitása egy nagyon fontos kérdés. Az egész éves jelentéseket 2002 óta kiértékeltük, és elmondhatom, hogy a 2014-es évben már nem szerepel a lezárt ügyek abszolút száma. Én megpróbáltam ezt kiszámolni, 480 valószínűleg. Itt arányok, százalékok szerepelnek, olyan esetek aránya, ahol ajánlásokat is kidolgoztak. Jó, én ezt írásban el fogom mutatni önnek, itt most csak a kérdésem lényeg az, hogy milyen számokról is beszélünk. A, ö, sajnálom, hogy a working arrangement még mindig nem készült el, az önök együttműködése a felírőbizottsággal újra és újra korrigálják. Elfogadhatatlan, hogy az új rendelet értelmében ö, visszatartják a számokat a felügyelőbizottságtól, ezt nem akar, így akarta a jogalkotó, és jó lenne, hogyha az állás, a parlamenti állásfoglalást is a végrehajtanák, annak megfelelnének. Még a staffing kapcsán is lenne egy kérdésem. A Financial Recovery kapcsán 476 milliót akarnak visszaszedni, és még 80 kb. az agrár alapban kb. 550 milliót összesen, tehát 550 millió kár a dohánynál pedig ugye 13-an dolgoznak egy ilyen 1 milliárdos, 1 milliárd körüli kár értéken, mert a 13-nak a fele már nem is dolgozik ezen, de mindenképpen nagyon aránytalanak tűnik, hogy hány ember foglalkozik mekkora kárértéket jelentő ügyekkel. Tehát 10 az 555 millión, Hát azt hiszem, hogy talán nem értette meg igazán a, a munkatársaknak a felosztását, hogy melyik ügyhöz hány munkatársat rendelnek hozzá, erről talán még tudna valamit mondani. Rencsoljon. Engedje meg, hogy akkor először az ön kérdésére válaszoljak. Nem én rendelem hozzá az embereket a visszaszerzéshez, ez itt nem lenne helyes a fejlesztési segélynél 130 e, esetről volt szó. Egyetem melyik évet kellene néznem? A, a visszaszerzés mindig, minden évben egy, egy, mindig egy egyedi nyomozástól függ, és a helyzet minden évben vált teljesen más. Greszlasszony, hát képzeljék el, hogy amikor ilyen belső nyomozásról van, van szó, vannak olyan esetek, amikor mondjuk nullát tudunk visszaszerezni, akkor ez azt jelenti, hogy akkor ilyen, ezekhez is rendeljük hozzá nyomozókat. Itt az, hogy mennyit szerzünk vissza, jó, hát ez is persze fontos, de nem csak azért nyomozunk, és nem csak ott nyomozunk, ahol biztos, hogy vissza tudjuk szerezni a által érintett összegeket. Mi nem magáncég vagyunk. Jó, persze, a visszaszerzés az fontos, de a munkatársak etikai és standardjai fontosak. Például lehet, hogy olyan korrupciós ügy is, ahol egy centet sem tudunk visszaszerezni, lehet, hogy megveszteredésre történt kísérlet, mi ezt feltártuk, de utána onnan nem tudunk mit visszaszerezni, és akkor ez nem fontos, akkor ne nyomozzunk, ne rendeljünk az ilyen ügyekhez hozzá munkatársakat, nyomozókat. Úgyhogy ez az egész vita a recovery-ről, hát egy, ez elég furcsa vita. És aztán itt van a dohány. Hát a dohánya kapcsolatos munkák, nyomozások többsége azt a célt szolgálja, hogy el lehessen kobozni, le lehessen foglalni a cigarettákat, a szállítmányokat, amelyek bejönnek Európába hamisított dohányjal, vagy anélkül, hogy nem megfizetnék a jövedéki adót, és szervezett bűnözés, bűnözők állnak e mögött. Itt se lehet visszaszerezni semmit, hogyha lefoglalunk dohányt vagy cigarettákat, egy teljes cigarettaszállítmányt, vagy hamisított termékeket, akkor ezzel megakadályozzuk azt, hogy bevételek keletkeznek, de nem tudunk semmit visszaszerezni, akkor ez azt jelenti, hogy ezt ne, ne csináljuk? Szerintem nem. Úgyhogy ne csak a visszaszerzéssel foglalkozzanak, persze az is fontos. Jó, nem ért egyet, tehát rendben van. Ha megnézzük az unió pénzügyeinek okozott pénzügyi kárt, és megnézzük itt a felügyelőbizottság jelentését a 29. oldalon. A dohány esetében nulla, amit az Olaf maga adott meg, strukturális alapok esetében pedig 1,9 milliárd euró. Most nem tudom. Persze, ezt nyugodtan megvitathatjuk de mi normál esetben nem ajánljuk a visszaszerzést. Van egy fejezet, például a lefoglalt cigarettákról. Hány millió cigarettát foglaltunk le? E, megakadályozunk, hogy ezeket a cigarettákat, az illegális cigarettákat e, értékesíteni lehessen az Európai Unióban. Tehát sok milliós veszteség keletkezését előzzük meg, akadályozzuk meg, de hát ez nem visszaszerzés, és ilyen visszaszerzésre az ajánlást itt nem tudunk kidolgozni. Ez egy teljesen más típusú munka vagy a hamisított termékeknél. Közelmúltban egy nyomozásunk eredményeképpen a nagyon sok hamisított kávét sikerült lefoglalni, nem tudom, pár éve volt ez. Tehát nagy mennyiségű, vagy aztán másik esetben az unión kívülről nagy mennyiségű peszticidet foglaltunk le, megakadályoztuk, hogy be bekerüljen ez az EU-ba. Volt-e itt visszaszerzés? Nem, nem, de hogyha nem kobozzák el ezeket a mennyiségeket, a peszticidet, akkor sok egészségügyi problémát okozhattak volna az EU-ban. Tehát a pénzek visszaszerzése jó az is dolog, de nem ez az egyetlen, vagy a legfontosabb dolog. Jávor úr, még egy kérdésére elnézést nem válaszoltam, amelyet azután többen megint előhoztak itt a visszaszerzés kapcsán. Itt van egy nagy félreértés. Többen elmondták, azt hiszem Kapelasszony és, és mások is, csak a az ajánlásokban szereplő összeg 23%-át sikerült visszaszerezni? Nem, nem, nem. Lehet, hogy ez nem így van. Lehet, hogy máshogy kell a jelentést készíteni, de ez egy hatalmas tévedés. Mi minden évre meghatározzuk, hogy mennyit ajánlottunk visszaszerzésre, 900 milliót, stb. És azután, hogy mennyit sikerült ténylegesen visszaszerezni a hatóságoknak. De azt hiszem a szöveg elmagyarázza, majd a következő jelentésben még több magyarázat lesz, hogy ne legyen ilyen félreértés. Amit 2014-ben visszaszereztünk, mennyi volt ez? Mondjuk 200 millió, az nem függ össze azzal a 900 millióval, amire ajánlást tettünk, hogy abban az évben annyit kellene visszaszerezni. Nem is tudom, Kraft úr nagyon jól tudja, hogy ez így van. Úgyhogy Normál esetben a pénzügyi hatóságok által visszaszerzett összegek visszaszerzése évekbe telik. Tehát ami 2014-ben a tényleges visszapel, az nem függ össze a 2014-es ajánlásokkal, az az előző évek ajánlásaival függ össze. Úgyhogy normál esetben a tényleges visszaszerzésre 5 vagy 8 év múlva kerül sor, vagy részletekben, úgyhogy nincs közvetlen kapcsolat az egy évben ajánlott visszaszerzett összeg és az adott év tényleges visszaszerzése között. Úgyhogy az számokat, de nem mindig számoltuk ki az arányszámokat, de azt ne felejtsék el, hogy évekbe telik, amíg ténylegesen megvalósul egy ilyen visszaszerzés. Sok kérdés volt, néhányra elég gyorsan tudok válaszolni. Itt volt például uh, szektoronként az időtartam, ugye ez nagyon jó kérdés, hogy az átlag, az az összes nyomozás átlaga, átlag időtartama, de belső ügyekben eh, hol is van a szám, 11 hónap az időtartam. Tehát ez a magas, ez a nagyon hosszú időtartam elsősorban a strukturális alapokkal függ össze, a strukturális alapokkal kapcsolatos nyomozásokkal függ össze. Ezeket a vizsgálatokat a tagállamokban kell eh, lefolytatni, úgyhogy minden pénzt ott helyben költenek el, együtt kell működni a helyi hatóságokkal, el kell utazni. Kicsit olyan ez, mint a fejlesztési segélyek kérdése, hogy ezek a leghosszabb nyomozások, hát meg kell vizsgálni. Mondjuk volt egy EU-s finanszírozású iskola, meg kell nézni, hogy tényleg ott van-e. Ezért a jövő vizsgálatot mondjuk lehet, hogy Olaszország valami déli megyében, vagy Finnország északi részén kell lefolytatni, az ottani hatóságok együttműködésére mindenképpen szükség van, és ezért sokkal hosszabbak ezek a nyomozások. A belső mm, munkatársakkal kapcsolatos vizsgálatoknál kiadásokat vizsgálunk, közvetlen kiadásokat, hasonlókat, és az ilyen típusú vizsgálatok sokkal rövidebbek. Ezért, hát ugye normál esetben ez, itt van az idei adat, ezeknek az időtartama 10-11 hónap, ezzel szemben a külső segéllyel vagy másod helyben elköltött összegekkel kapcsolatos nyomozások időtartama általában 20 hónap. Ez gondolom el tudom magyarázni, hogy miért én eltérő az időtartam. És hát időnként az idő hosszabb, hogyha nincs elég jó együttműködés. Mi megkérjük a dokumentumokat, azt mondjuk le kell fordítani bulgárról, ez elengedhetetlen, és az átlag nem tükrözi vissza ezeket a szintén nagyon fontos nüanszokat. De büszkén mondhatjuk, hogy az EU tisztviselőkkel kapcsolatos nyomozások időtartama elég rövid 10-11 hónap. Arra szeretném kérni, hogy az írásos válaszokat küldje majd el. Vannak itt, akik egy tanulmányt mutatnak be, tehát Felírtuk az összes kérdést, és el fogjuk juttatni önhöz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és sajnálom, hogy félbe kell szakítani, köszönöm a csapatának, elnézést kell kérnem, de haladnunk kell. A tanulmány következik. A szerzőnek adom meg a szót. Rögtön. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Itt láthatják, Pierre Hausmann vagyok, a Vivier Consulting nevű tanácsadó cégnek dolgozom, a London School of Economics-en dolgozom, és ezen kívül, és az EU alapok felhasználásáról van szó a menekültügyi politikában, a hatékonyság is a jó gyakorlatok érdekében. Egy kicsit kifutottunk az idővel, ezért rövidebb lesz az előadásom. Mindenek előtt a legfontosabb lekciókra hívom, leckékre hívom fel a figyelmet, amit megtanultuk. Először bemutatnám, a, a tanulmányt, és utána a következtetésekre fogok kitérni rögtön. A cél az volt a tanulmányjal, hogy egy áttekintést nyújtsunk az ügynökségekről, a menekült ügyekben és a migrációs ügyekben, megnéztük azt is, hogy hogyan költik el az alapba befolyó pénzeket, a finanszírozás mire megy el, visszaéléseket is megvizsgáltunk, megnéztük, hogy milyen ellenőrzési rendszerek működnek, hogy biztosíthassuk, hogy jól használják fel ezeket a pénzeket, aztán megnéztük a konkrét gyakorlatokat egyes országokban, hogy ebből leckéket megtanuljuk, és amikor a jövőbeli programozási időszakokban új programokat készítünk. Ez egy nagyon rövid tanulmány egyébként. Megnéztük az eddigi már meglévő értékeléseket, néhány interjút is készítettünk országos szinten és európai szinten is. Egy sor esettanulmányt is készítettünk, ezeket az esettanulmányokat láthatják egyébként itt az alsó sorban, hét országot érintett ez Ezeket megkaptuk referenciaként Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Románia és az Egyesült Királyság volt érintve ebben. Ez különböző finanszírozási eszközöket néztük meg, amelyek az integráció a menekült ügyben a külső határok alapja, az integrációs alap és a hazat visszatérítési alap is szóba kerül. A Frontex, az EASO, mint ügynökség volt jelen átugrom ezt a diát, csak hogy kicsit felgyorsítsuk az előadást, hogy képet kapjanak arról, hogy miről is beszélünk valójában. Az Európai Bizottság 4 milliárd eurót fordít a külső határok menedzsmentjére, és különböző alapok tartoznak, hiszen négy, elsősorban négy pénzügyi eszköz kell itt kiemelni, az Európai Határőrizeti lap, amely a külső határokat kívánja biztosítani az Európai Menekültügyi Alap, az integrációs alap és a visszatérítési alap. Ez mindenek előtt azzal foglalkozik, hogy az elutasított menekülteket, vagy meredékkérőket, akik illegálisan érkeztek, hazajuttassák. Ez gyakorlatilag az összes folyamatot, lépést lefedi a menekült ügyekben amikor elemeztük ezeket az alapokat, és megnéztük, hogy milyen források állnak rendelkezésükre, nem olyan könnyű feladat az ennek. Az oka az, hogy az alapok javaslatokat vizsgálnak, különböző projekteken belül ezek országról országra változnak, különböző eszközök is vannak az egyes országok szerint, méretüket és a lefedettségüket tekintve is nagyon különbözek ezek Adott esetben a nemzeti alapokkal összehasonlítva az nem túl nagy, viszonylag kicsi. Számos esetben azt láttuk, hogy az európai pénzt nemzeti ö, finanszírozási rendszerekbe folyatják át, és arra használják, hogy a nemzeti lépéseket még megfejeljék, erősítsék, és így az európai eh, része ennek a pénznek néha eltűnik, és de aztán eh, következtetéseket készítettünk az interjúk, az eset tanulmányok alapján a pozitív oldalon megállapíthatjuk, hogy az európai alapok segítenek a nemzeti kapacitások eh, fejlesztésében, erősítésében, aztán pozitív módon növelik a nemzeti menekültügyi rendszerek befogadó képességét, és harmadik államok országokból érkező menekültek esetében a nyelvoktatásban is segít. Aztán voltak innovatív megközelítések, jó gyakorlatok is, mindenképpen pozitív tekintetben, amikor letelepítésre került a sor, aztán a kevésbé természetesen a fő jelentés egy sor dolgot tartalmaz még a részletekben menően is, aztán meg lehet, tehát az egyik kritikus pont, hogy szétszórják a pénzt, olyan tevékenységeket finanszíroznak, amelyek úgy is működnének már, a tagállamokban ehhez nem kéne európai pénz, tehát a plusz értéket nem biztosít az, itt az európai pénz, ezt látni kell. Ez egyébként az utolsó pont alatti szoba kerül, az innovatív megközelítés gyakran nagyon hiányzik. Azt láttuk, hogy egy sor munkát, amit a tagállamok amúgy is elvégeznének, tehát a harmadik államok polgárait integrálják, azt egyszerűen a finanszírozását eh, eh, az Európai Integrációs Alapból végezték el. Ami az allokációt illeti, eh, itt van az úgynevezett fix allokáció, annak függvényében, hogy milyen hosszú a külső határ, aztán az alkalmazások kérdése. Ez egy visszatekintő mm, felhasználást jelent, hiszen a korábbi tapasztalatokból indulva határozzák meg a jövőbeli finanszírozást. Itt hiányzik némi rugalmasság, ezek után a sürgősségi helyzetekre így nehéz reagálni. Ez azt is jelenti, hogy vannak országok, amelyeknek vannak tapasztalataik, amikor hullámok jönnek, és vannak más országok, akiknek komoly nehézségeik vannak, hogyha váratlanul megugrik a bevándorlók száma, akik elérik a határaikat. Összességben elmondhatjuk, hogy a pénz 90%-át elköltötték, ez magas abszorciós szintet jelent, ez mindenképpen a hatékonyság szempontjából pozitív jel, találtunk néhány szabálytalanságot, de a legtöbb esetben itt nem csalásról kell beszélni, vagy szándékos fél vezetésről, inkább az ismeretek hiánya, mm, és hogy nem volt eléggé világos, hogy mire is szánták a pénzeket eredetileg. Aztán a számbőrőszék készített egy tanulmány szintén, és ahol megalapították, hogy komoly terhet jelent ez a tagállamok számára európai szinten is, és a tevékenységeket áramvonalasítani kellene, hogy a bürokrácia ne legyen túl magas. A négyből mondjuk két alapot lehetne csinálni, és a több éves pénzügyi rendszer segíthet az adminisztratív terhek csökkentésében. Ha megnézzük az egyes ügynökségeket, megnéztük a Frontex előnyeit, az, mit mondanak a tagállamok? Nemzeti szinten azt mondják, hogy az ügynökségek segítenek a párhuzamoságok leépítésében a tagállamok között, és bizonyos tagállamok azt mondták, hogy az eljárásaik minőségileg jobbak lettek, hogy nemzetközi szintet megüssék. Másrészt azt is láttuk, hogy nagyobb integrációra lenne szükség a Frontex és az EASO között, mert pillanatnyilag minimális az együttműködés, legalábbis nem elegendő, annak ellenére, hogy komoly átfedések vannak a tevékenységeikben, és a kiegészítő jelleg és korlátozott ez az együttműködés. 89 milliót pluszban adtak a mediterrán, a földközi tenger térségének a védelemre, de ez nem elegendő. Ami pedig a csalás megelőzését, a bűnözés megelőzését illeti, azért ezek az ügynökségek limitált szerepet játszanak, ezt az Európol végzi jó részt, és egyes területeken van az Európollal együttműködés, de igazából nem, nem fókuszálnak az együttműködésre, tehát a, a, csalás, a, a csalás nem igen ügyelnek a két ügynökségnél. A legfontosabb következtetések, amit tanultunk ebből, a tagállamoktól elvárjuk, hogy meg mm, tanúsítványozni kell egy hatóságot, nemzeti szinten is vannak a delegált hatóságok, és van egy audit hatóság is, egy ellenőrző hatóság is, tehát egy hármas rendszert hoztak létre, és ez általában azt mondják, azt mondják, hogy ez egy jó rendszer, de kisebb változásokra szükség lehetne adott esetben a tagállamok szintjén nem értik pontosan, mi miért történik, és nem nyomon követhető, hogy ezt a három hatóságos rendszert a tagállamok nem igazán tudják magukévá tenni. Bizonyos tagállamokban decentralizált rendszert látunk, ez egészen lemegy a helyi és regionális szintig, aztán más esetekben igen, csak központosított a rendszer amit itt láttunk, hogy a legsikeresebb esetek Franciaország Egyesült Királyság került szóba, ahol létrehoztak egy új testületnek, amelynek a mandátuma, az konkrét mandátuma, hogy jól használják fel a pénzeket. Aztán vannak bizonyos tagállamok, ahol nem megfelelő független szervezetek végezték az auditot, az audit funkciót, maga a minisztérium végzi, amelyik a tevékenységet is elvégezte. Tényleg volt csalás is, volt néhány eset mindenek előtt az integrációs alap kapcsán, ahol ez megtörtént, ott az volt, hogy helyi szintre vitték le a tevékenységet, delegálták, és ilyen alvállalkozói rendszerek jöttek létre. Nehéz volt nyomon követni, hova mentek a pénzek, hiszen egy egész alvállalkozói lánc jött létre, nagyon nehéz volt nyomon követni a pénzeket ezek után. A projektek minőségét tekintve elmondhatjuk, adott esetben a kiválasztásnál hiányzott a szakértelem a menekültügyben, E, és nem volt elég jó a felhasználás, ezért aztán bizonyos tagállamokban azt is láttuk, hogy e, ugyanaz a hatóság ítélte oda, és végezte a tevékenységet. Ez nem megfelelő megoldás természetesen. A, hogyan lehetne javítani ezeket az alapokat? mindenek előtt koncentrálni kellene az innovatív projektek, többletértéket hordozó projektek finanszírozására kellene ügyelni, aztán a tagállamokon átfogóan a jövőbeli igényekből kéne kiindulni, nem pedig a múltbeli tapasztalatokból, mert ez kevés rugalmasságot tesz lehetővé a finanszírozási eszközök felhasználásában, és nagyon nehéz így reagálni bizonyos tagállamokban a sürgősségi helyzetekre, a finanszírozást egy monitoring és egy érvelés és egy, egy értékelési rendszerből kiindulva kéne elvégezni, ez még nem működik, mert nyomon kéne követni, hogy hogyan költik el a pénzeket valamennyi szinten, valamennyi alapnál. És abból kéne kiindulni, hogy mik a célok a célok valójában az ügynökség szintjén az Európol szorosabban együtt kéne működni, mindenkelőtt az embercsempészet esetében egyébként az emberi erőforrást erősíteni kéne mindkét ügynökségnél, teljes mandátum elvégzéshez erre szükség van. Aztán azt is meg kell nézni, hogyha kettő nagyobb integráció megvalósul, akkor esetleg két egy ügynökséget csinál belőlük, vagy az EASZ és a Frontex külön marad ami az implementációt, a végrehajtást illeti, és az ellenőrzést illeti. Itt vannak bizonyos példák, amelyeket érdemes megnézni a strukturális alapoknál. Például a finanszírozás egy részét egy későbbi szakaszra kéne hagyni, előtte meg kéne nézni, hogy milyen teljesítményt nyújtott egy-egy eszköz, és utána kéne engedélyezni a projekteket, amelyek a finanszírozási időszak végén ö, vezetnének ö, ahhoz, hogy a teljes összeg kifizetésre kerül ez ösztönzőleg hatna természetesen, és önök függetlenebbé kéne tenni úgy el kellene mondani, hogy EU szinten világosabb szabályokra van szükség, hogy az eljárások hogyan működnek, és eh, a támogathatósági szabályok mit jelentenek valójában, és egy függetlenül kinevezett eh, testületre is szükség van, amit nem találunk még minden tagállamban. A korrupciós kockázatok tekintetében, mit már elmondtam, a korrupciós kockázat az alvállalkozók környezetében jelentkezett, ezt úgy lehetne kezelni, hogy egy short listet kéne, egy rövidített listát kéne készíteni azokról a szervezetekről, amelyek pénzt kaphatnak a migrációs alapból, és ahol nincs közbeszerzés, sürgősségi helyzetekben erre nincs mindig lehetőség, hát az egy meleg ágy a korrupciónak, és minden esetben szerződésre szükség van, és egy munkatervre szükség van, még akkor is, hogyha sürgősségi helyzet alakult ki, tehát megfelelő szerződésekre szükség van, hiszen így tudjuk nyomon követni, hogy hogyan használják fel a pénzeket. Végül pedig, amilyen eredményre még jutottunk, az értékelési tevékenységet egy független testületnek kell elvégezni, egy külső testületnek, amelyik a szerződések odaítélésében és a végrehajtásában nem vesz részt, tehát teljesen független ettől egy jól kiválasztott külső szervezetre van szükség bizonyos esetekben ezt megtehetik e, magáncégek is, akik auditáló cégek vannak, tapasztalataik, ezt nyugodtan még lehetne hajtatni velük. Az utolsó ajánlás, amit e, szeretnék elmondani, egy digitális platformot kéne létrehozni, ami megkönnyíti a csalási esetek, a korrupciós esetek feltárását. Ezt szisztematikusabban kéne folytatni, mert van már ilyen, de csak kezdetleges szakaszban. Ilyen. És a whistleblower a bejelentő modellt kéne talán erősíteni, és ezzel segítenénk a pénzügyi veszteségek csökkentését, és hatékonyabban tudnak felhasználni az EU pénzeket a jövőben. Ez az utolsó diám. Nagyon gyorsan igyekeztem végigmenni az előadásomon, de hát amennyiben kérdés van, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadást. Vali kolléga az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a prezentációt, köszönjük szépen az elmúlt két hónap igen kemény munkáját, mert nagyon szigorú határidőkkel kellett dolgozniuk. Ezt a jelentést mindenképpen le akartuk zárni, ezt a tanulmányt mindenképpen le akartuk zárni a jövő heti szicíliai utazás előtt, úgyhogy köszönjük szépen, hogy el is készült ez a tanulmány ezzel nagyon szoros határidővel. A migráció nagyon komoly probléma Európában, úgyhogy mindenképpen hatékony megoldásokat kell találnunk. Itt van a strukturális alap, itt vannak a migrációval kapcsolatos alapok, mindezek felhasználását nagyon szigorúan nyomon kell követni sajnos sok esetben látunk olyan helyzeteket, mint ahogy most délután is beszéltünk róla. Szóval sokszor szembesülünk olyan helyzettel, amire nem vagyunk büszkék, hogy a különböző alapok és Európai Uniós támogatások felhasználása, ha enyhén fogalmazok, akkor kevéssé átlátható. Ezt az átláthatóságot mindenképpen javítani kell, csak így lehetünk szavahihetőek. Sok esetben a médiában is látunk kritikákat az Európai Uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban. Úgyhogy annak érdekében, hogy jövő héten Szicíliában komolyabb ellenőrzést tudjunk kérni, hogy külső és független hatóságokat tudjunk bevonni, és hogy ajánlásokat tudjunk megfogalmazni, mindehez nagyon nagy segítségünkre lesz majd a jelenlegi tanulmány hát valószínűleg európai szintű átfogó megoldásokat nehéz lesz találni. De mindenképpen azért vagyunk itt, hogy az Európai Uniós állampolgárok, adófizetők pénzét megvédjük. Olaszországban nagyon komoly visszaélések voltak a migrációs alapokkal kapcsolatban, ezek komoly botrányba torkollottak. Az is elhangzott már, hogy a migránsok kérdése sokkal jövedelmezőbb vállalkozás, mint a drogcsempészet. És ameddig ez az általános vélemény, addig nem fogunk tudni javítani ezen a helyzeten. Először is szeretnék egy javaslatot tenni. A tanulmány elkészítőjének, és az és azoknak, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Először is nagyon fontos lenne, hogyha a migrációs politikák finanszírozása ismertebb lenne, átláthatóbb lenne, és akárhányszor valamilyen jogsértést találunk, hogyha valamilyen problémát találunk, akkor azt azonnal nyilvánosságra kell hozni, azonnal kell ezzel foglalkozni, és utána, hogyha megvan a hasznos információnk arról, hogy milyen jellegű visszaéléseket tapasztalunk, akkor ez a prevencióban is felhasználható. Ez nem csak a migránsok kérdésére vonatkozik, hiszen tudjuk, hogy a szervezet bűnözői csoportok milyen remek eszközökkel rendelkeznek, és hogy milyen módon használják ki az olyan kiszolgáltatott csoportokat, mint például a migránsokat. A korrupció ellenes, a maffia ellenes jogalkotás nagyon fontos, ez az első lépcső. De be is kell tartatni ezeket a szabályokat, és hogyha valahol hiányosságok mutatkoznak, akkor azonnal fel kell lépnünk. Jövő héten Szicíliában megpróbálunk majd találkozni a különböző érdekelt felek képviselőivel, az ügyészséggel, hogy megvizsgáljuk, hogy melyek azok a jelenlegi vizsgálatok, amelyek folyamatban vannak. Remélem, hogy a kollégák megvizsgálják majd az általunk megfogalmazott ajánlásokat, Remélem, hogy ebből mindenki majd levonja a megfelelő következtetéseket, és azt is remélem, hogy meg tudjuk majd vizsgálni a jó gyakorlatokat, a strukturális alapok jó felhasználását. A számvevőszék jelentése is nagyon érdekes lesz majd számunkra, ugyanis így a migránsoknak szánt pénzösszegek felhasználásáról egy átfogó képet kaphatunk. Az, hogy a migránsoknak szánt támogatások nem átláthatóak, az egyértelmű, ehhez nem kell megvárnunk a számvevőszék véleményét. Sok esetben a tagállamok a saját módszerékhez és saját programjaikhoz ragaszkodnak, és nehéz európai szinten hozzáadott értéket létrehozni. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Szeretném megjegyezni mindenek előtt, hogy a tanulmány még nincs kész. Megnéztem volna a számokat is, láttam volna szívesen. Amit elmondott, az nagyon érdekes volt, de hát ez csak elhangzott. Mm, tehát ha valamiről beszélni, anélkül, hogy a számanyagot megkapnánk hozzá, az problematikus, még hogyha az ember megy a zöld hétre például megnéz valamit, hát ez nem megfelelő. Én egy olyan országból származom, amelyet nem vizsgáltak. Mi nekünk komoly gondjaink vannak a menekültekkel abban a városban, ahol érkezem, ott sátorokat vertünk fel, hogy elhelyezzük, most laktanyákat nyitunk meg, hogy ezeket emberhez méltóan elhelyezzük, ezeket a menekülteket, amíg nálunk vannak a vita megközelítése, amit egyébként a Vali kolléga is elmondott, hogy csak visszaélésről van szó, ezt így nem szeretném, ha megmaradna az agyakban. Emberekről van szó, ez egy probléma, de rászoruló emberekről van szó. Nem készültünk fel arra, hogy ilyen sok menekültet fogadjunk be de ennek ellen azt mondom, megfelelő módot kell találni arra, hogy hozzá oly módon, hogy visszaélésről beszélünk. Ön is elmondta egyébként, hogy a pénz 90%-át jól használják fel. Amit támogatni tudok abból, amit elmondott, hogy jövőorientált módon kell gondolkodnunk, és ne visszafelé tekintsünk, mert el kell, hogy mondjam, a én hazámban sátortáborok vannak, és ilyen formákat, ilyen megoldásokat is figyelembe kell venni a tagállamok szintjén, és látni kell, hogy minden egyes ország számára megfelelő megoldást találjunk hanem is egyéni megoldás jut mindenkinek, minden egyes tagállamnak, de azért eh, ilyen nagy vonalak alapján lehetőséget kell adni a tagállamoknak, hogy ők a saját elképzeléseik szerint vizsgálják ezeket a problémákat. Persze arra ügyelni kell, hogy jól használjuk fel a pénzeket. Több pénzre lesz szükség, mint eddig gondoltuk ebben az ügyben, ebben a témában, és hogyha árnyékelődő is vagyok, el kell, hogy mondjam, azt szeretném ösztözni, hogyha megszületett a tanulmány végleg, akkor beszéljünk még egyszer róla, és azt szeretném, hogy ne a visszaélés összefüggésében beszéljünk erről, hanem arról, hogy jó, jól használjuk fel a pénzeket. Labajova hmm. kolléganő. Studii ráda, mám tam pár takových konkrétních dotazů. Köszönjük szépen a tanulmányt. Néhány rövid megjegyzést szeretnék elmondani, és utána egy kérdést föltenni. Van itt egy olyan pont, amivel nem tökéletesen értek egyet. Ugyanis a migrációs politikáknak innovatívabbnak kellene lenniük az önök tanulmánya szerint, de nem hiszem, hogy feltétlenül innovációra lenne a legjobban szükségünk most, hogy százezrével érkeznek a migránsok az Európai Unióba. Inkább preventívnek kellene lennünk és gyakorlatiasnak, mint innovatívnak, nekem legalábbis ez a véleményem. A második megértésem arra vonatkozik, hogy ön az imént elmondta, hogy az allokációk egy részének a jövőbeli igényekre kell majd vonatkoznia, tehát hogy becslésekkel kell dolgoznunk. Tulajdonképpen ez a becslés egyfajta eszköz, és azt szeretném megkérdezni, hogy ennek a szisztematikus felhasználásáról mi a véleménye? Hogyan lehetne szisztematikusabban megbecsülni például a migránsok Európába érkezését, illetve a munkaerőpiaci lehetőségeiket? A következő megjegyzésem a nemzeti allokációkkal áll kapcsolatban. Figyelembe lehet venni például egy tagállam mondjuk főre jutó GDP-jét, illetve azt, hogy mennyire tud integrálni, befogadni, milyen mennyiségben tud befogadni migránsokat. Így az allokációkat esetleg lehetne ehhez igazítani. Illetve azt is meg kellene nézni, hogy mennyire sikeresek a migrációs programok az adott tagállamokban, és ezekre is lehetne alapozni az allokációt. De mire alapozzuk a sikerességet arra, hogy hogyan foglalkoznak egy adott tagállamban a migránsokkal, vagy hogy milyen a helyzet a származási országokban, tehát melyek azok a számszerűsíthető mutatók, amikkel meg lehet ítélni egy migráns helyzetét. Nagyon fontos lenne a tendereztetésnél a szabályok megállapítása, de nem tudom, hogy ezek a közbeszerzési kérdések milyen módon számszerűsíthetőek, és hogyan használhatóak fel a migrációs politikák értékeléséhez. Ezek voltak a megjegyzéseim, és nagyon szépen köszönjük Márkónak is a munkát. Még hárman szerepelnek a hozzászólók listáján, kérem, hogy a tolmácsok még maradjanak velünk. Én nagyon rövid leszek. Schmidt asszony azt mondta, hogy természetesen nem a visszaéléseket kell előtérbe helyezni, itt humanitárius feladatról van szó. De tekintettel a probléma dimenziójára, hát időközben ez már egy több milliárdos üzleté is vált és kezdettől fogva oda kell figyelnünk, hogy eh, elkerüljük annak a, halvány látszatát is, hogy azokat az összegeket, amelyeket a menekültek ellátására e, szánunk, ezek mások meggazdagodását szolgálják, vagy az ellenőrzés hiánya miatt e, e, lehetőségeket nyissanak meg üzletelésre. Hiszen pont az ilyen érzékeny kérdések kapcsán, hogyha ilyesmi nyilvánosságra kerül, hogy visszaérések vannak saját üzleti érdekekre, érdekre használják fel ezeket a menekültek segítségét szolgáló pénzeket, ez nagyon nagy kárt okoz. Elnök, csak egy percben kérem, akkor mindenki felteheti a kérdést, és utána majd angolul tolmácsok nélkül hallgatjuk meg a választ. Sikovszki úr. Köszönöm. Más nyelven akartam felszólalni. Tehát röviden, a migrációs politika kezelése ebben a szakbizottságban. Beszéltünk Olaszországról és arról, hogy a maffia hogyan vesz részt már ezekben a programokban, sőt, a maffiához kerül a programokra szánt pénz egy része. Olaszországban már nyomoznak az ilyen ügyekben. És elhangzott az is egy találkozón, hogy nem lehet kizárni azt sem, hogy a pénz egy része tényleg a mafiánál kötni, köt ki. Kérdezem, hogy mi a tapasztalata ezzel. Ali jó kollega. Köszönöm szépen, nekem is hasonló lenne a kérdésem. Esetleg valamilyen meghallgatást rendezhetnénk arról, hogy miért jönnek ezek az emberek az Európai Unióba. Tehát mi vagyunk ennek a láncnak a végén, és tulajdonképpen mi fizetjük meg az árát azoknak a rossz politikáknak, amelyeket a származási országban folytatnak. Tehát ismerjük ezeket az országokat, ismerjük ennek a korrupciónak az okát, és úgy tűnik, hogy például a fejlesztési politikával az Európai Unió is támogatja ezeket a rendszereket, ezeket az államokat. Szerintem jó lenne egy kicsit auditálni, hogy mi történik ezekben az országokban, hogy ezek a szerencsétlen emberek miért döntenek úgy, hogy az Európai Unió felé veszik az irányt. Úgyhogy jó lenne, hogyha megvizsgálnánk ezeket a kérdéseket, és először is a saját politikánkat. Arnold úr utolsóként. Ez az egész projekt ugye arról szól, hogy tagállamok fizetnek az EU-nak, és utána az EU támogatásokat fizet a tagállamoknak, Alapvetően itt csak adminisztráció, bürokrácia, az, amit látunk, milyen támogathatóság, bürokrácia, és miután én az Egyesült Királyságban élek, az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak van a legjobb gyakorlata ezen a téren, és nem tudjuk, hogy miért ne lehetne miért kellene, mi lenne a hozzáadott értéke, hogyha ezeket a tagállami jó gyakorlatokat európai szintre próbálnak emelni, tagállamok próbálják meg közvetlenül saját maguk eljárni. És nincs semmi hozzáadott értéke annak, hogy Európa foglalkozzon ezzel. És természetesen, hogyha a tagállamok egy működőképes projektet működtetnek, az, az kaphat támogatást. Itt 28 ország esetében egyébként is nagyon kis összegekről van szó, és amik nem okoznának igazán jelentős javulást elméletileg teljesen igaza van, de a gyakorlatban az a helyzet, hogyha semmit nem adunk, akkor rendszerint nem is történik semmi, és akkor menekültekkel mi lesz. Úgyhogy elviekben teljesen egyetértenek önnel, de hát az a probléma, hogy itt rendkívül kevéssé konstruktív tagállamokról van szó, és most tolmácsolás nélkül folytatjuk.